So, good afternoon, everyone. Thank you. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek, kezdjük is el a mai ülést. Az első pont a napi rend elfogadása. Az előadó azt mondja, hogy a hatodik napi rendi pontot tegyük át a nyolcadik után ha nem baj, ha nincs elevetés, akkor a napi rendet ezzel a módosítással elfogadottnak tekinthetjük. Van is néhány bejelenteni való. Először is nézzük. Intézményközi tárgyalások a 69F szabálynak megfelelően az ETS dosszié ügyében a dosszié az MV visszakapta, a plenárisról a tárgyalásokra be kell mutatnom a tímet. Én leszek az elnök ennek a tímnek. Duncan úr az előadó, Belet, Gutland, Gerbrandi, Konesna, Eckhout, Evi és Dornano képviselők lesznek az árnyék előadók. Az ITRÉ-től pedig lesz egy szövegezőnk, Federli úr. Emellett be kell jelentenem még azt is, hogy a március 9-i délutáni ülésünk töröltük. A reggeli az napi reggeli napi rendtervezetet pedig a lehető leghamarabb szét fogjuk osztani. A mai napon és a holnapi napon 21 nyelven hallható a tolmácsolás, és a file az MITIG alkalmazás révén is hozzáférhető, és interneten közvetítjük az ülést. A következő napi rendi pontunk pedig A koordinátorok ajánlása a 31. ajánlásokról van szó. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük. És most kezdjük az első vitát. Van egy tervezetünk, a CE jelölésre ellátott termés, termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása. Véleménytervezetről van itt szó. Gárdini asszony a vélemény előadója, és az előadó asszonyal kezdjük először. Tessé! Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálom betartani a hozzászólási időmet. Ahogy ő mondta, rendeletjavaslatról beszélünk ma. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jelenlegi rendelet többféle anyagot fed le, műtrágyát és egyéb trágyát fed le. Ezek alapvetően ásványi eredő, hagyományos nyersanyagból előállított műtrágya, és ezek sok esetében nagyon nagy a széndiokszid kibocsátás és nagy az energiafogyasztás. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a jelenlegi rendelet nem határoz meg korlátozásokat a nehézfémek és más szennyező anyagok felhasználására, például patogén jellegű anyagok felhasználására. Ezért a bizottság új javaslata szélesebb kört fed le a termelés növelő termékek tekintetében, tehát az elsődleges és másodlagos anyagokból előállított termékekre is vonatkozik, plusz határértéket vezet be a anyagok és nehéz fémek jelenléte tekintetében ezekben az anyagokban. Mindannyian ismerjük, hogy ez a javaslat lényege Egyetértünk vele már csak azért is, mert lehetővé teszi a belső piaci hozzáférést az összes termésnövelő termék számára, és a körforgásos gazdaság elvét így a gyakorlatban be tudjuk vezetni az új rendelettel. Ez egy nagyon fontos pozitív előrelépés, és próbáljuk javítani a javaslatot a e tekintetben. Nagyon eltérő a helyzet a különböző tagállamokban, és nagyon sok pozitív gyakorlat létezik már a körforgásos gazdaság tekintetében, ezért ami már létezik, azt nem akarjuk meggyengíteni, elgyengíteni, hanem ellenkezőleg meg akarjuk erősíteni, és új lehetőségeket akarunk létrehozni. Természetesen az emberi és az állati egészség védelme és a környezetvédelme számunkra a legfontosabb, de ezeket egyeztetni kell azzal a lehetőséggel, képességgel, hogy ezt az ágazatot versenyképesként, hatékonyként tartsuk fönt. Valamint biztosítsuk azt, hogy az élelmiszer források kielégítik továbbra is a folyamatosan növekvő lakosság igényeit. Meg vagyok arról győződve, hogy olyan megközelítést kell alkalmazni, ami figyelembe veszi ezeket az aspektusokat. Főleg, amikor a szennyező anyagokkal foglalkozunk, a mi ö, szakbizottságunknak ez, ezen a területen kizárólagos az illetékessége. A kadmium problémája fontos ebben a kérdésben. Talán ez a legérzékenyebb kérdés az egész téma tekintetében. A kadmium foszfor ércet tartalmaz, és ezért a foszforos trágyák, műtrágyák jelentős mennyiséget tartalmaznak ebből. Tudjuk, hogy az értékek nagyon változnak, 10 és 200 mg között is lehet kilónként. Sok a gájt okoz mindez, mert egyrészt semmilyen előnyt nem biztosít termelésnövelés szempontjából, ugyanakkor káros hatása lehet az egészségre, a terület biodiversifikációjára és a talajvíz minőségére. Ezért föl kell állítani határértékeket e tekintetben. A bizottság javaslatát mindannyian ismerjük. Fokozatos csökkentés javasol a bizottság. A 60, gram, 60 mg per kilogramból indul ki, fény, fém szennyezős tekintetében, és három év után ezt 40-re csökkentené le, illetve 20-ra 12 évvel tettével. Maga a bizottság ugyanakkor a fact sheet-ben, amit körbe küldött a kadmium témájában, elismerte, hogy a 40 mg-os érték önmagában nagy erőfeszítést igényel, nagy beruházást igényel, a technológia tekintetében, sőt azt is mondja a bizottság, hogy ugyanezt az eredményt el lehetne érni az úgynevezett blending segítségével. A 20 mg-os érték tekintetében pedig a bizottság azt állapítja meg, hogy közebb, középtávon nagyon nehéz azt meghatározni, hogy elérhető-e ez a szint, nagyon nagy befektetést igényelne, és valószínűleg a műtrágyák piacának a teljes átalakulása lenne ehhez szükséges. Úgy gondolom, hogy dolgozunk ezzel, ez a kérdésen közösen, meg kell, hogy próbáljuk, hogy megtaláljuk azokat az utakat, amelyek járhatók, és amelyek össze tudják egyeztetni a megvalósíthatóságot, az egészség, a környezet maximális védelmével. A bizottság javaslata utal a kadmium mentesítési technikára, ami egy mm, január 25-én egy munkacsoportban megvizsgáltuk ezt a kérdést, és azt láttuk, hogy nagy mértékben ezt a technikát még nem alkalmazzák, hanem csak csökkentett mennyiségben, vagy pedig laboratóriumi szinten. A módszer egyébként úgy tűnik, hogy nem igazán kompatibilis a környezetvédelmével, mert nagyon sok a széndiokszid kibocsátás, amikor ezt a technikát használják, tehát biztos, hogy ezt a technikát vagy javítani kell, vagy alternatív megoldást kell találni. A blending tekintetében viszont a szakértők részéről úgy értettük, hogy nem mindig lehet a nagyon eltérő jellemzőjű érceket összekeverni, mert a műtrágya minősége csökkenhet, tehát ha egységre vonatkozóan csökkentjük a kadmium mértéket, akkor valószínűleg rosszabb lesz a minősége a műtrágyának, és akkor nagyobb mennyiségű műtrágyát kell felhasználni, tehát gyakorlatilag, ha nem is teljesen, de részben elveszítjük azt az előnyt, amit elérünk a kadmium szintje csökkentésével. Természetesen mi ugye 60 mg-ból indulunk ki, el kell, hogy ismerjük, hogy ambiciózus a tervünk. A 60 mg is már nagyon alacsony szint a világon alkalmazott szintekhez képest. Japán, Új-Zéland, Kalifornia, Ausztrália, értékeit vizsgáltuk meg, és olyan országot nem is említek, ahol nem igazán fontos a környezetvédelem. Nagyon sok a felsorolt ország esetében sokszor kétszeres vagy háromszoros szintet alkalmaznak. Tehát tudnunk kell azt, hogy a javaslat nagyon ambiciózus, és az eredmények biztos, hogy fontosak, lényegesek lesznek. Európaiaként tényleg a frontvonalban leszünk ebben a témában a környezetvédelem tekintetében. A munkacsoporti ülésen, ahogy mondtam, január 25-én úgy értettük, hogy jelenleg az a helyzet, hogy a talajszennyezés csökkentését elsősorban új stratégiák jelenték, amelyekkel valóban lehetne javítani jelentősen a mitrágyák hatékonyságát, másrészt pedig az úgynevezett precíziós mezőgazdaság, ami a szükséges minimumra csökkenti a mitrágyák alkalmazását, a termésnövelő termékek alkalmazását. Hogyha elfogadjuk a, ezt az irányvonalat, akkor legalábbis a szakértők szerint nem biztos, hogy hogy jó utat követünk, mert olyan mezőgazdaságban gondolkozunk mi, ami még nem jelenti a valóságot. A precíziós mezőgazdaság olyan esetben érvényes, tehát ez nem egy résgazdaság, hanem olyan esetben érvényes, ahol termésnövelőt ilyen módon alkalmaznak. Figyelembe kell venni azt, hogy össze kell egyeztetni a felülvizsgálati klauzulával is ezt a lehetőséget, javaslatot, hiszen a bizottság beépítette a felülvizsgálati klauzulát a határértékek újra tárgyalása tekintetében. A bizottság javaslata szerint az újonnan bevezetett határértékek tekintetében értékelni kell a talajszennyezési hatásokat, harmonizálni kell mindezt a technológiák fejlődésével, a kadmium mentesítés területén hiszen idővel biztos, hogy új technológiák fognak kialakulni. Van egy másik probléma is, amivel még nem is foglalkoztunk, és hogy remélem, hogy ezzel majd hatékonyan tudunk foglalkozni, a kadmium, a kivont kadmium kezelése. A kivont kadmium kezelése ma probléma, és még nincs megoldva. Ezek a legfontosabb témák. Vannak egyéb kérdések is, amiket csak gyorsan említenék, hogy ne vegyek el túl sok időt a vitától, majd esetleg majd később ezekkel a témákkal is tudunk foglalkozni részletesen, ha felmerülnek ilyen kérdések. Beszéltünk a kettős felhasználású termékekről, a dual use termékekről, ugyanolyan anyagokból állnak össze ezek a termékek, viszont megkülönböztetést kell tennünk attól függően, hogy milyen célra használjuk fel ezeket a termékeket. Mikroorganizmuson alapuló te- is beszélünk, a bizottság javaslatában ez szerepel. A véleményünk szerint a bizottsági javaslat túlságosan korlátozza a jelenlegi technikákat a mikrobák kitermelése területén. Továbbá fontosnak tartom az is, hogy a listában nem szerelő mikroorganizmus esetén is meg kell adni a lehetőséget, hogy engedélyt kaphasson az illetékes hatásra, hatóságtól, például az EFSA-tól. Továbbá úgy gondolom, hogy a biológiailag lebomló termékekkel is foglalkozni kell, illetve egyéb témák is, definíciók kérdése, pontosabb tájékoztatás, tájékoztatás javítása, stb. De most nem akarok többet beszélni a témáról, esetleg majd néhány kérdésre vissza tudunk térni a vita során. Természetesen szeretném meghallgatni mindazt, amit a kollégák el szeretnének mondani ebben a témában. Úgy gondolom, hogy, és ezt sokszor láttuk már az ETS témájában is, hogy a jó eredményhez a legjobb módszer, hogyha lehető legnagyobb mértékben meghallgatjuk a különböző pozíciókat, ráadásul ebben a szektorban elég nagyok a véleményeltérések. Szerintem itt konkrétan, reális módon kell mindenkinek a véleményét befoglalni ebbe a véleménybe, és itt így tudunk majd egy pozitív dokumentumot összeállítani. Köszönöm szépen, Gardini asszony, ezt a kiváló prezentációt és a pozitív megközelítést. Most akkor szeretném átadni az árnyék előadóknak, az volt először POC képviselőnek. És Gardini asszonynak is szeretném megköszönni ezt az áttekintést, hogy bemutatta jelentés tervezetében a helyzetet. Most néhány konkrét pontra szeretnék kitérni. És Szeretném még üdvözölni a bizottság javaslatát is. nagyon kemény munkát látok mögötte. És szerintem a szakbizottságunknak nem kellene felhigítani a bizottság eredeti javaslatát. És üdvözlöm azt is, amit az előadó mondott, a nehéz fémek korlátozásáról, főleg ami az ólomra vonatkozik, de mindenképpen tovább kell még dolgoznunk a fogalom meghatározás tekintetében, hogy a különféle szociális szempontokat is megfelelően kidomborítsuk hiszen az ember egészsége a legfontosabb prioritásunk, és ezt nem kérdőjelezhetjük meg. Tehát szeretném a kadmium szintet is említeni, tehát hogy 60-ról 40-re vigyük vissza, és utána pedig még kevesebb milligramra ez nagyon jó a környezet számára és az ember egészsége számára is. A 60 mg a az előadó javaslata nekem egy kicsit ellentmondásosnak tűnik, tehát szerintem ezen el kellene gondolkoznunk, tehát szerintem pont gyorsabban kellene a kadmium tartalmat csökkenteni. Hiszen a kadmium az egyik legrosszabb szennyező anyag, ahogy ezt az előbb említették már. Tehát sokkal keményebb határértékekre van szükségünk. Nincsen elég eh, tudományos információ. Sok tanulmány van, ez igaz, és 2013-asak a legújabb tanulmányok, és itt is látjuk, hogy a kadmium mennyiségét csökkenteni kell, később pedig ki kell vezetni. Tehát most a 80 mg-os határnál vagyunk, és el kell érnünk azt, hogy a talaj ne vegye már fel ezt a kadmium mennyiséget. A technikai jellegű pontokról még tovább, tovább lehetne beszélni. Remélem, hogy további kutatás is lesz a téren, hogy hogyan lehet kadmium mentesíteni a trágyákat. Tehát eh, vannak olyan technológiák, amelyek nem működőképesek, tehát például Kínában a határértékek szigorúbbak, és hogyha a prioritást figyelembe veszük, a prioritás pedig az emberi egészség védelme. Hogyha ezt figyelembe veszük, akkor nem szabadna olyan trágyát, műtrágyát importálni az Európai Unióba, amely kadmiumot tartalmaz. Tehát a CE jelölésről szóló részt is üdvözlöm. És pedig eh, üdvözlöm azt is, hogy önkéntes alapon jelezzék a kadmium tartalmat, ez esetleg megoldás lehetne erre a problémára. Egy eh, másik dolog a biostimulánsok. Jó, hogy meglegyen a megfelelő fogalommeghatározás azon tápanyagok tekintetében, amelyek a talajban maradnak, tehát nem jutnak be a növénybe, például formaldehid, bizonyos esetekben lehetséges, hogy a formaldehidet strukturálisan megkössük és természetesen el kell vitáznunk a lignit alapú műtrágyákon is, hiszen a lignit a természetben előforduló anyag. Elnök asszony, szeretném megkérni a bizottságot, hogy kommentálja a kadmium határértékeket, ez a 30-31-32-es módosítóra vonatkozik, és a, a folyékony műtrágyákra. Nikolson képviselő. Nincs itt? Federley. Federley képviselő. Köszönöm szépen a vita első részét. A kadmiumról szóló vita nem új. Svédországban már viszonylag 1985-ben vezették be, de a kadmium határértékünk az magasabb, mint amit itt javasoltak, tehát, és úgy tudom, hogy például Svédországban, Finnországban, Dániában, Magyarországon is magasabb határértékek vannak, és azonban nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a tagállamokban különböző lehetőségek vannak más szabályokra. És az Európai Unión belül is különféle szintek léteznek. Tehát, hogyha nem érjük el azt a szintet, amit a bizottság javasol, akkor nem tudunk tovább menni. Ez azt jelenti, hogy az országoknak már megvannak a saját szabályai, és szerintem a közös jogalkotásnak az lenne a lényege, hogy jobb jogszabályokat hozunk, mint amik megvannak, és akkor a tagállamok ezen belül mozoghatnak, de szigorúbbak lehetnek. És az Európai Parlament így érhet el egy közös szabályzást, de itt nem lehet egy közös rendelet. És mindjárt tudjuk, hogy a kadmiummal óriási problémák vannak, hiszen a kadmium rákkeltő, és a rák pedig óriási költségeket jelent a társadalmak számára. A 90-es években is fejlesztettek már ki technológiákat, hogy a foszfátokat hogyan lehetne kadmiummentesíteni. Jan Hajtemá kolléga mindjárt kommentálja a többi aspektus. Nagyon sok a foszfát a gazdaságban. És hogyha még kadmiumot is hozzáadunk, akkor igazából nem tudjuk felhasználni az állati trágyát, ami megvan. Tehát nem lehet annyi foszfátot felhasználni, mert környezetszennyező. És ebben az egész folyamatban nagyon sokat kell majd a kadmiummal foglalkozni, és a különféle európai országok gyakorlata más, más a harmadik országok szabályzása is, de megvan, megvannak a lehetőségeink, hogy ezt szabályozzuk, tehát szabályozzuk a műtrágya kereskedelmet, és most a kollégáimat is szeretném megkérni, hogy konzisztens szabályokat alkossunk, hogy ne lépjünk vissza. És megoldhatónak kell csinálni a dolgot, és most köszönöm a figyelmet. Thank you. Köszönöm szépen. Ekkor. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, Gárdini asszonynak is köszönöm szépen a részletes ismertetőt a tervezetre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy jelenleg a műtrágya nagymértékű kadmium kibocsátások okoz a környezetben, a lehető legalacsonyabb küszöbértékeket kell meghatároznunk, hiszen ha kadmium bejut a, kijut a bioszférába, a, bejut a talajba, az al, a talajvízbe, akkor az élő or, ö, szervezetekbe belekerül, és úgy gondoljuk, hogy a, még inkább csökkenteni kellene a ö, küszöbértéket mert nagyon sok évbe telik a jelenlegi kadmium szintet a környezetben csökkenteni. Az emberek és állatok egészsége kell, hogy munkánk előterében legyen mindig. Támogatom a bizottsági javaslatát a foszfát alapú műtárgyak esetében, csökkenteni kell a kadmium küszöbértéket. Én úgy gondolom, hogy a körforgásos gazdaság céljai, valamint a környezetvédelem céljai csak akkor érhetőek el, ha egy sor ökológiai elvet jobban figyelembe veszünk a mezőgazdaságunkban az ökológiai gazdálkodás az egészséges élelmiszer előállítást biztosíthatja. Az állatvilág, a talaj és mindenkelőtt a közegészségügy védhető, de tiszteletben kell tartani az értékeket. Éppen ezért még beszélnünk kell a különböző pontokról, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el az emberek és az állatok egészsége szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hajszling úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hogy a bizottság jelentése mindent összevetve előrelépésnek minősül. Köszönöm az ismertetőt az előadónak, de nem tudok egyetérteni a 60 mg-mal. Teljesen érthetetlen ez a számomra. Környezetvédelmi bizottságként eh, nem képviselhetjük ezt. A bizottság javaslata eh, számomra még eh, módosítandó. A határidők, amelyek ebben szerepelnek, ezek is túl sok. 60 mg, ezt nem engedhetjük meg magunknak az az érv, hogy technikailag ez nem kivitelezhető, nem állja meg a helyét. Igen, pénzbe kerül, de nem mondhatjuk azt, hogy az egész majd később drágább lesz, többe kerül. Az emberek egészsége és a környezet egészsége kell, hogy az elsődleges szempont legyen. Ilyesfajta gazdasági érveket tehát nem tolhatunk előtérbe, és nem mondhatjuk azt sem, hogy gazdaságilag nem kivitelezhető. Kedves kollégák, kérem gondoljuk át a tervezetet. A 12 év helyett valami mást kellene mondani, hiszen a nagy nyilvánosság is ezt a pontot vitatja hevesen. A kérdés az, hogy miért teszünk olyan javaslatokat, amelyek lemaradnak a bizottságéhoz képest. Van még néhány pont, amire röviden kitérnék és amelyekkel kapcsolatban gondolom, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk. Egyre több problémánk van a PFT-vel a környezetben. Ez nem bomlik le a környezetben, felgyűl, és megjelenik a szerves műtrágyában is. Szigorúbb küszöb kell a higany esetében is meghatározni. Ez is egy alulértékelt tényező ezt is jobban figyelembe kell vennünk, korlátozóbbnak kell lennünk. Továbbá úgy gondolom, hogy mindent összevetve, ha ambiciózusabb javaslatot akarunk előterjeszteni, kritikusan meg kell néznünk, hogy mi a helyzet a felügyelettel. Mert eh, ha egy ambiciózus eh, javaslatot terjesztünk elő, el kell gondolkoznunk a felügyeleten is. Ezen a ponton kell még eh, további munkát végeznünk egyet kell értenünk a következőkkel. A lehető legszigorúbb értékeket kell meghatároznunk, nem szabad engedni az ágazat lobbyának. Véleményem szerint a környezetnek tartozunk azzal, hogy ha ambiciózusabbak leszünk, mint ami jelenleg a javaslatban szerepel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Evi asszony, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Gárdini kollégának a javaslat összeállításáért és bemutatásáért a termésnövelő termékek témájában. Csatlakozom a kollégákhoz a kadmium tekintetében. A bizottság javaslata ambiciózus, jó kiindulási pontot jelent kételjeink vannak arra vonatkozóan, hogy tessük az alacsonyabb határértékek bevezetését idővel. Elhangzottak az indokok, készültek tudományos tanulmányok is, amelyek rendelkezésre állnak, és a tapasztalat is ezt mondja. A bizottság szövegéhez képest bizonyára módosító indítványokat fogunk benyújtani, elsősorban például az organikus terminusnak a pontosítása érdekében, hiszen ez félrejtéshez vezethet a biogazdálkodáshoz képest. Ezt pontosítani kell, amikor ilyen terminust használunk, azért, hogy elér, elkerüljük a félreértéseket. Továbbá valószínűleg érdemes lenne az organikus termés növelő termékekben jelenlévő elemekre is utalni, és így lehetne támogatni azt, hogy egyre inkább térjünk át a biogazdálkodásra, szorosan együtt kell működnie az ágazat vállalkozóival, dolgozóival, azért, hogy pontosan meg lehessen határozni, hogy mik azok az organikus melléktermékek, hulladékok, amelyeket fel lehet használni termésnövelő termékek előkészítéséhez. Az előadó javasolja, hogy a mikroorganizmusok listáját bővítsük ki olyan mikroorganizmusok listáját, amelyekből biostimulánsokat lehet előállítani. Teljesen egyetértünk ezzel. Mindezt előre bocsátva akkor azt hangsúlyoznám, hogy a kadmium kérdésében még vannak aggájaink. Remélem, hogy a vita során sikerül megállapodásra jutni és a lehető legambiciózusabb állásfoglalást tudjuk majd kialakítani, hiszen mi vagyunk az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottsága, nem engedhetjük meg, hogy egy bizottsági javaslatot gyengítsünk. Köszönöm. Thank you. And, uh, Köszönöm. Köszönöm elnök asszony. Szeretnék Gardini asszonynak köszönetet mondani, hogy bemutatta a jelentés tervezetét, a vélemény tervezetését. Szerintem több olyan kérdés szerepel a bizottság javaslatában, amelyek nem megoldottak, hiszen ez az erőfeszítés, amit a vállalkozóktól kérünk azért, hogy ne, kevésbé lenne, legyenek szennyezőek ezek a termés növelő termékek. Elvileg ugye a közegészségügyet és az állaték egészségügyet szolgálják, viszont a jelenleg rendelkezés álló technológiák még kérdésesek, pont környezeti szempontból és közegészségügyi szempontból nem szabad azt megengednünk, hogy egy újabb botrány robbanjon ki, hiszen a, termelők, a termelők, a gazdák számára elérhető technológiákat kell biztosítani, és ez a megvalósíthatóság még nem teljesen biztos. Aztán az export országok, például Marokko, Tunézia esetében a destabilizációt okozhatja, hogyha bevezetjük az új rendelet szabályait. A marokkói cégek több piacon vezető szerepet játszanak. A kérdésem az, hogy a bizottság gondol-e kompenzációs lehetőségre ebben a témában. Egy másik kérdésem, amivel egyáltalán nem foglalkozik a bizottság javaslata, az állategészségügyi gyógyszer maradványok jelenléte a termésnövelő termékekben. A bizottság foglalkozott -e ezzel a kérdéssel, és elő fog -e állni erre vonatkozó javaslattal. Még egy kérdés, a kadmium. Mi történik a kivont kadmiummal, ezt más kollégák is felvetették. Módosító indítványokat fogunk benyújtani, és várjuk a gyümölcsöző együttműködés Gardini asszonya. Köszönöm szépen. Visszasszony a következő. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Gardini asszonynak is a vélemény összeállítását, és hogy pontosításokkal élt most az ülésünk elején. Úgy gondolom, hogy aggályos ez a bizottság. A politikon ma olvastam egy cikket az Európai Bizottság egyik biztosával, és azt mondja, hogy aggályos számukra is, illetve várják a mi munkánknak az eredményét. Fontos kérdésekről van szó. Egy dolog biztos, hogy senki nem ellenzi a két fő célt, a bizottság és a mi céljainkat, vagyis, hogy nagy mértékben használjuk az organikus termékeket, illetve a körkörös gazdaságot támogassuk, vagy továbbá a termés növelő termékekben a szennyező anyagok mértékét csökkentsük támogatni fogjuk mindenképpen az ez irányú javaslatait az előadónak. A legfontosabb, vagy egyik legfontosabb kérdés az kadmium. Gárdini asszony ebben a témában nem ért egyet, a bizottsággal, a határértékek, illetve a két éves határidő tekintetében a 20 mg-os szintre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy a célokkal egyet tudunk érteni, de nem teljesen pontos az, hogy milyen módon történik ezen célok elérése. Egy másik kérdés, amit említett az előadó, és fontosnak tartok, a megvalósíthatósága mindennek, amit mi itt meg akarunk fogalmazni. Tehát hogy tudunk eljutni ezekhez a célokhoz. Itt úgy gondolom, hogy nem csak gazdasági szempontról van szó, nem csak emiatt vagyok én aggályos, hanem valóban a területen a gazdák számára milyen alternatív lehetőségek vannak, hogy tudják elérni ezeket a célokat, megvalósítani az új szabályokat. Ez sor kérdésem lenne a bizottsághoz először is. 60-40-20, miért ez a skála? Miért ezek a határértékek? Most hallgattuk meg a kollégákat, tehát mi zöldek sem akarunk ilyen gyorsak lenni, sőt, mi úgy gondoljuk, hogy ez megzavarhatja a gazdálkodást. Tehát miért ezek a határértékek? Meghallgattam a szakértőket, az előadó is a vitelén elején magyarázatot adott erre, elég nehéz, már a 40-re is lehet csökkenni, és aztán nagyon bonyolult a 20 mg-os szint elérése. Hatástanulmányokon túl, illetve azok hiányában mit tudnak mondani, milyen hatása lesz mindennek a gazdákra, a bioorganikus téma, mint alternatív, milyen plusz költséget jelent ez, hogy végeztek erre vonatkozóan értékelés, kiszámították el, hogy milyen lesz a hatás e tekintetben. Aztán pedig ezt, a, amit én pervers hatásnak hívok, én nem vagyok gazda, de beszámoltak nekem arról, hogy tulajdonképpen pont az ellenkezőjét fogjuk elérni. Kevésbé koncentrált termésnövelő termékből, ugye kevesebb kadmiumot tartalmaz, nagyobb mennyiséget kell majd használni, tehát lehet, hogy mindenek negatív hatása lesz. Egy, ez egy ördögi kör, ezt hívom én pervers hatásnak. Gondolom, hogy a bizottság szakértői foglalkoztak ezzel a kérdéssel, úgyhogy erre szeretném, hogy adjanak magyarázatot. Köszönöm. Köszönöm. Szépen. Demes Máker képviselő? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a dosszié hozzá kell, hogy járuljon egy zöldebb gazdasághoz történő átmenethez, ezért kell erre odafigyelnünk. A mai vitában három dolgot szeretnék hangsúlyozni és kiemelni. Először is úgy gondolom, hogy a kereskedelem és a fogyasztás esetében kapcsolatot teremtünk a kettő között, azaz ezen rendelt és a nitrát irányelv között. Ha ez a két anyag önállóan, külön, egymástól külön állóan kezel, kezel dosszié, akkor nem érjük el a célt. Bizonyos termékek esetében, például a biológiai hulladék alapú komposztnál oda kell figyelnünk a mértékre. Amit nagyon fontosnak tartok, a megfogalmazás. A komposztok esetében a határidő. Flandria a, régóta támogatja az ezzel kapcsolatos kritériumokat. Erősítenünk, szigorítanunk kell ezeken, hogy a minőséget garantáljuk. Ezért létpontosságú az, hogy az input anyagot, a feldolgozást és a végtermék minőségét is figyelembe vegyük. A műtrágya esetében eleget kell, hogy tegyen ez az összes kritériumnak. Szeretném emellett még elmondani, hogy támogatom az Európai Bizottság ambíció szintjét a, hat, a kadmiummal kapcsolatos határértékek esetében. Igen, nem szabad ebből engednünk bár lehet, hogy van néhány dolog, ami jelenleg nem tűnik kivitelezhetőnek, de ez az anyag egy olyan anyag, amely az innováció célját is támogathatja, és majd egy sor módosítóindítványt indítványt is benyújtok. Te már képviselő? Yes, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Az Agri szakbizottság jelentéstevőjének is, hiszen egy nagyon érdekes dologról van szó, de most egy kicsit visszatérnék arra, amit Demesmaker képviselő mondott. Tehát a körforgásos gazdaság érdekében is szükségünk van a hulladék kiküszöbölésére. Ezt világosá kell tenni. Tehát Demesmaker képviselő említette, hogy világos kritériumokra van szükségünk, tehát például, amikor állati melléktermékekről van szó. Tehát tudnunk kell pontosan, hogy mi az állati melléktermék, mielőtt műtrágyaként használjuk. Nagyon fontos például a biohús, hús, a komposzt, tehát ez mind-mind bio és ezeket felhasználhatjuk trágyaként. Szerintem nagyon fontos az, hogy ö, ilyen kritériumok legyenek, hogy világosan megfogalmazok ezeket. Tehát a nitrogén direktívában is vannak ilyen elemek. Most azt mondanám, hogy ne legyen diszkrimináció a tápanyagok között. Hiszen mindenféle bioanyagból, organikus anyagból használ, használhatunk anyagokat, de hogyha mondjuk állati trágyát használunk, akkor ott pontosan tudnunk kell, hogy mi van benne. Tehát én szeretném megváltoztatni az állati trágya definícióját, tehát az állati trágya igazából az állatok ürüléke, és meg kell felelni ennek a rendeletnek, és figyelembe kell vennünk, hogy itt milyen hatékonyság van. Tehát az állati trágyának is legyen ugyanolyan státusza, mint az összes többi trágyának, és ö, ugyanúgy lehessen felhasználni. És tudnunk kell, hogy milyen potenciálja van az állati trágyának. És szerintem tényleg eh, arra kellene koncentrálnunk, hogy eh, pontosan definiáljuk a dolgokat. Tehát a foszfát tekintetében 95%-ban importfüggők vagyunk, és szerintem, hogyha az összes forrást eh, figyelembe vezük, akkor előbbre juthatunk a kadmiumra áttérve, tehát az Agri és az Envi közös témája, de azért szeretném elmondani, hogy a farmereket nem szabadna kritizálni a, azért, hogy kadmium van a műtrágyában. Tehát megnézték például a WHO-ban is a kadmium kérdést, és az Európai Bizottságtól is szeretném megkérdezni, hogy a kadmium mentesítés költségei milyen szinten vannak. Tehát milyen hatása lenne a farmerek költségeire, és utána a biostimulánsok tekintetében egyetértek az előadóval, és a mikroorganizmusok segítségével javíthatjuk a műtrágya hatékonyságát, ellenállóbbá tehetjük a termékeket, de ne használjuk fel ezt kiskapunak, és pillanatilag szerintem a legfontosabb, hogy pontosan definiáljuk a témát. Köszönöm. Pierre Périk asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, csatlakozom Gardini asszony véleményéhez, és Jan Rajtema kollégám véleményéhez is. Nagyon fontos részről beszélünk itt, és a választási kampány kapcsán nagyon sokszor szóba kerül ez nálunk most Hollandiában. A lényeg az, hogy jó minőségű legyen a műtrágya. Enélkül nem lehet hatékony az élelmiszer előállítás sem. A régi rendelet elavult, tényleg elavult. Már évek óta egy csomó ö, szerves ö, anyag kiesik ennek hatája alól, holott be kellene ebbe venni. A körforgásos gazdaság a gazdaságokban kezdődik. Elnök asszony, nagyon fontos a véleményünket megfogalmazni itt ezzel kapcsolatban. Az Európai Uniónak könnyűvé kell tennie, meg kell könnyíteni a körforgásos gazdaságot. Franz Timmermans is ezt kérte. A körkörös innováció nagyon fontos a lehetség, hogy a szerves hulladékot recikláljuk, létfontosságú. Az állati trágyából származó szerves anyagok értékére ügyelni kell. Lehetőséget kell biztosítani a gazdáink számára hogy a kört bezárják a körforgásos gazdaságban. Örülök annak, hogy Gardini asszony ezt figyelembe veszi a véleményében. A hatékony ö, ö, ne, nem veszük megfelelő módon figyelembe az agronomikus hatékonyságot, és a nitrát irányelv akadályoz bennünket abban, hogy a küszöbértékekkel elbánjunk. Nagyon fontos ez a talaj termékenysége szempontjából. Vegyük figyelembe a biostimulások céljait. Vegyük figyelembe a polimérek lebomlását. A két év nem tartható egyelőre figyelmembe kell ezt vennünk a dossziéban, és ami a legnagyobb probléma, az a kadmium. A 20 mg technikai szempontból, ahogy nekem mondták, úgy tűnik, hogy nem kivitelezhető, és nem is fizethető meg. A bizottságtól kérdezném, hogy hogyan reagál erre. A gazdák pozitívan állnak hozzá az értékekhez, de mindenképpen innovációra lesz szükség. A bizottság véleményét is szeretném megtudni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lize úr. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gárdini asszonynak is a tervezetet. Egyetértek azzal, hogy, amit mondott, hogy a technikai lehetőségek a gazdasági megfontolások, valamint azon szükségesség között, hogy a kártékony anyagok jelenlétét amennyiben csak lehetséges csökkentsük, tehát hogy ezt a te, három terület közötti összefüggést vegyük figyelembe. Igen, ezen el kell gondolkoznunk, de emellett a bizottságnak oda kell figyelnie azokra az ellenvetésekre, amelyekről Gardini asszony és néhány egyéb kolléga beszélt. Vannak alternatívák, ami a földrajzi származást illeti, nyilván ez is egy olyan kérdés, amelyet tisztázni kell. Másrészt pedig, és ezt személyesen kell elmondanom, orvosként el kell mondanom, hogy a kadmium nagyon ártalmas. Vese, bántalmakat okoz, idegrendszeri bántalmakat, ezért a lehető legambiciózusabbnak kell lennünk. A szakértők, akikkel én beszéltem, azt mondták, hogy a 40 mg tartható. A 20 mg-nál a kérdés az, hogy mikortól számítjuk ezt. Az innovációt támogatnunk kell, de azért tudnunk kell azt is, hogy mi történik akkor, ha a céldátumra nem működik minden zöggenőmentesen. Tehát nagyon sok mindenről kell még beszélnünk, a bizottságnak pedig jó érvekkel kell előállnia ahhoz, hogy eloszlassa a kollégáim kételjeit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Grosztát asszony végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm szépen, elnök asszony más hozzászólókhoz hasonlóan én is szeretném elmondani, hogy természetesen támogatom Elizabeth Gardinit, az előadónkat. A jelentésében próbál egyensúlyt kialakítani, ambiciózus javaslatok, de ugyanakkor realista javaslatok között. Ez egy igazi kihívás. Azzal mindannyian egyetértünk, hogy ezen a kérdésen gondolkozni kell, és hogy ez illik a mi körkörös gazdasági céljainkhoz. Ugye ez mondjuk az az iránymutatás, amit követünk, hogy ez a körkörös gazdaság valósulhasson meg. Ebben a kérdésben én elsősorban a szennyezőanyagokról szeretnék beszélni, és főleg a kadmiumról, ami a probléma, az érzékeny probléma, hiszen a kadmium nagyon jól el, elmagyarázta Péter Líze, rendkívül veszélyes a közegészségügy és a környezet szempontjából. Mi vagyunk a Környezet és Egészségügyi Szakbizottság, úgyhogy a közegészségügyi témával foglalkoznunk kell. Támogatnunk kell az ambiciózus célokat, a foszfát műtrágyákban a kadmium tartalom csökkentése érdekében. De azt is meg kell, hogy értsük, hogy nagyon nagy geopolitikai kihívásokról is szó van itt, ezek itt megbújnak a dosszia mögött. Az előadó nagyon jól elmagyarázta, hogy a kadmium és a foszfát szint egyrészt attól függ, hogy hol bányászák ezeket, Magrebországok, Európa vagy Oroszország, Afrikában, a Magrebországokban, a foszfát, azt úgy nevezzük, hogy nehéz foszfát, ugyanakkor Oroszországban alacsonyabb a kadmium szint. A probléma a, ugye az orosz beszerzés aggályos, a politikai kontextust ismerjük, másrészt bár mindenképpen szeretnénk csökkenteni a lehető leggyorsabban a kadmium szintet, Figyelembe kell venni a gazdákat is, akiknek gyakran nincs azonnali alternatívájuk a foszfát tartalmú termésnövelő termékek cseréje tekintetében. Ezért egyrészt a közegészségügyet védeni akarjuk, ösztönözni akarjuk a technológia fejlődést a kadmiummentesítés területén, ugyanakkor nem várhatunk el egy brutális váltást, változtatást. Az Európai Bizottság ugye azt mondja, hogy a technológia a kadmium kinyerésére készen áll, rendelkezésre áll, használhatóak, nem jelentenek jelentős túlszott költséget, plusz költséget a termelési lánc számára. Gardini az, hogy javaslata az, hogy eh, határozzuk meg a maximális 60 mikrogram per kilogrammos szintet, mielőtt revízióra kerülne sor. A 12 éves eh, határidő számomra személy szerint nagyon hosszúnak tűnik. Persze elmagyarázhatják, hogy miért, de azért szerintem ezt lehetne csökkenteni, mert ha az IMCO szakbizottság amely a főszakbizottság ugye ezt meghatározza nekünk, eh, ENVI szakbizottságként mindenképpen ambiciózus javaslatokkal kell, hogy érjünk azért, hogy kötelezzük az IMKO szakbizottságot arra, hogy vegyék figyelembe a mi elvárásunkat és a közegészségvédelmet. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottság kapszót. Petinelli igazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Van. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, amit kaptam. Ahogy látjuk, nagyon összetett anyagról van szó, amelyről nagyon sok mindent tudunk elmondani. Viszont csak korlátozott időm van, éppen ezért most rögtön áttérek a leglényegesebb pontokra. A bizottság eredeti javaslatának két célkitűzése van. Az egyik a környezet és az egészség védelme. És másodszorban pedig a szekunder nyersanyagok észszerűbb felhasználása. Tehát minden olyan módosító üdvözlendő, amely megfelel ennek a két célkitűzésnek. És nagyon jó, Gratulálok az előadónak, és gratulálok a módosító benyújtónak is, hiszen számos módosító javítja az eredeti anyag minőségét. Tehát például itt a trágyák tekintetében, hogy szilárd és folyékony trágyát különböztessünk meg, illetve bio és nem bio trágyát. Látunk olyan módosítókat is, amelyeket pillanatilag még nem tudunk megbecsülni, mert tanulmányokra lenne szükség. Tehát itt a címkézési szabályokra is gondolnék, itt a kategóriák között is vannak különféle keresztreferenciák. Tehát nyilvánvaló, hogy a véleményünk szerint a bizottság eredeti javaslatát nem, a lényegét nem változtatják meg a módosítók. És áttérnek egy harmadik módosító kategóriára, és a vizsgálataink is azt mutatják, hogy az eredeti célkitűzések nincsenek veszélyben, tehát öt aggályunk van. Először is egy kicsit megleptek minket azok a módosítók, amelyek eh, itt különbségeket teszek a különféle trágyák között, és pedig eh, úgy, hogy nagyon sok gyártó, peszticid gyártó kiskapukon kivonhatja magát a rendelet hatája alól. Nagyon aggasztó a dolog, hiszen bizonyos vegyszerek esetében senki sem képes megfelelő kockázatbecslést végezni és így pedig a környezetre és az emberi egészségre is nagyon rossz hatása lehet bizonyos peszticideknek. Tehát a biostimulánsok tekintetében az EFSA kapjon erősebb jogosítványokat. Véleményem szerint ez nem jó megoldás, hiszen az EFSA tanácsadó szerv és nem döntéshozó. Tehát igazából a mikro, mikroorganizmusokkal tud foglalkozni, de nem vegyszerekkel. Véleményem szerint pillanatnyilag nem tudjuk megbecsülni ezeket a dolgokat. A második megjegyzésem, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a kadmium szintje csökkenjen. Tehát a mai kadmium szintet mindenképpen csökkenteni kell. Tehát a 60 mg-os határérték nem lenne elég, annak érdekében, hogy megfelelő csökkenést érjünk el. Itt igazából csak a európai piac 8%-át érinteni ez. Ezen kívül a harmadik országokban azt látjuk, hogy nem csökkentik a kadmiumot, és így a kadmium bejut a táplálkozási láncba az állatokon keresztül. A 20 mg-os érték eh, lenne csak észszerű. Ahogy már hallottuk, a kadmium csökkentése lehetséges. Az összes foszfát alapú műtrágyánál. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniós országok és a szomszéd országok eh, betartsák ezt a szabályt. Ne felejtsük el, hogy kadmium elektromos dolgokban is, elemekben megtalálható. És pedig azért, mert eh, olyan jellegű. És eh, fontos az, hogy például az élelmiszerben ne legyen sok. A kadmium tekintetében itt bizonyos vita volt, az időzítés tekintetében és az időzítés esetében tudjuk, hogy még nem lehet túl gyorsan csökkenteni a kadmiumot. Nagyon fontos, hogy elérjük a 20 mg-os határt, és pedig 12 évvel a hatályba lépés után. Tehát ez 2030 előtt bizonyára nem következik be. Addig pedig elég időnk van, hogy megfelelő technológiákat fejleszünk ki, hogy fenntartható legyen ipari szinten is a helyzet. Lehetetlen kijelenteni most, hogy 7, 8 vagy 9 évre van szükség. De a 12 év vélemények szerint észszerű, és mindenkinek megfelelő rugalmaságot is ott. A költség tekintetében most nincsenek nálam konkrét számok, de az előadóval tartottunk egy munkamegbeszélést január végén, és bizakodunk, hogy a költségek csökkennek. Miért? mert a technológiai fejlődés azt mutatja, hogyha egy bizonyos technológia jobban elterjed, akkor sokkal több, sokkal nagyobb mértékben csökkenek a költségek. Most, ha új műtrágyákat vezetünk be a piacon, akkor ezek legyenek már szekunder nyersanyagból. Ez azt jelenti, hogy a foszfát alapú műtrágya felhasználása csökken. És a foszfát alapú műtrágyák eltűnés, illetve csökkentése is csökkenti a költségeket. Van néhány módosító, amely itt pont a körforgásos gazdaság ellenében hatna hiszen eh, nagyon fontos az, hogy megfelelő jogi feltételek legyenek. Nagyon fontos az, hogy az organikus trágyák újrahasznosíthatók legyenek. De az ásvány alapú és a szintetikus műtrágyák esetében eh, szigorúbbnak kell lenni. Véleményünk szerint nem szükséges még szigorúbb határokat bevezetni, és csak is olyan anyagok legyenek felhasználhatók, amelyeknek a hatása felbecsülhető és ellenőrizhető. Ez pedig átvisz egy újabb megjegyzésre. A módosító közül néhány megnyitja az utat az állati melléktermékek előtt. Még egyszer, hogyha nem ismerjük az anyagokat, akkor nem tudjuk a kockázatot sem felbecsülni. Az ötödik eh, utolsó pontom a műanyagokra vonatkozik, tehát a bio leépíthetőség kritériuma nagyon fontos. És eh, nem tudjuk, hogy a műanyagok bevitele ebbe a rendeletbe szükséges-e. Az Európai Unió célkitűzése, hogy a tengerben, a földben, a vizekben csökkenjen a műanyag mennyisége, hiszen nagyon lassan épül le. Ennek a rendeletnek is figyelembe kell venni ezt a gyakorlatot, és ne, ne, ne, ne hozzunk olyan rendeleteket, amelyek növelik a természetben lévő műanyag mennyiségét. Garantálnunk kell, hogy a javaslat kulcs elemei ne kerüljenek veszélybe a módosítók által. Rugalmasak vagyunk, hogy megvitassuk a módosítókat. Nagyon jó javaslatokat is látunk a jelentésben, de a magas szintű védelem, egészségvédelem és környezetvédelem céljait nem szabad veszélyeztetni. És szorgalmazni kell a szekunder anyagok körforgásos gazdaságba való bevitelét. Ezen kívül még szükséges a jogi zavaros helyeket elkerülni. Most köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. I'm giving the... Köszönöm szépen, akkor megadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani. Biztos vagyok abban, miután meghallgattam a felszólalásokat, hogy mindannyiunk számára ugyanaz a cél, ezt most nem ismétlem el, mindenki elismételte, meg vagyok győződve arról, hogy jó munkát fogunk végezni, és a mi illetékességünkbe, a MV szakbizottság illetékességébe tartozó témákban a lehető legjobb eredményt fogjuk tudni elérni. Egyetértek az elhangzottakkal, néhány témában még belemehetünk a részletekbe. A fő téma a kadmium, mindenki egyetért azzal, hogy ez a legérzékenyebb kérdés. A javaslatom ahogy korábban is hangzottam, vitatárgyát képezi, a lehető legjobb eredményt szeretném, hogy elérjünk, és ennek alapja az egyeztetés. Mindezt előre bocsátva, szeretnék néhány dolgot a bizottságnak mondani. Sok tanulmány készült. Nagyon sok tanulmány, ugye önök szerint a 20 mg-ot határozza meg, mint az az érték, az a tartalom, amivel a mindenki által megcélzott javítást el lehet érni. Én még nem láttam ezeket a tanulmányokat. Nagyon szívesen elolvasnám őket. Egyébként Olaszország, ugye hazám számára nagyon fontos a mezőgazdaság, nagyon sok szakértőnk van, sok mindenki egyeztettem, de ilyen témában nem találtam információt. Ezért tényleg jó lenne, ha megkaphatnám ezeket a tanulmányokat, és a kollégák is átolvashatnák ezeket a tanulmányokat, hiszen így tudnánk kialakítani a saját véleményünket és befolyásolni a parlament pozícióját. Hasonló módon más témákban is a bizottság bizonyos módosító indítványaim tekintetében azt mondja, hogy ezek pont az alapcél ellenébe szólnak. Bizonyára lesz majd lehetőségünk az egyeztetésre. Korábban nem jelezték számomra ezeket a kérdéseket, ezért nem ismerem a részleteket. Az biztos, hogyha újra kell fogalmazni a szövegeket, akkor e tekintetben készen állok, hogy ezt megtegyem. Esetleg, ha valamit rosszul fogalmaztam, megjavítom, mert lehet, hogy rosszul értelmezték esetleg, ez is előfordulhat, hogy a bizottság rosszul értelmezte a szavaimat, vagy amit leírtam, mert nem igazán értem, hogy mire utal a bizottság hiszen ahogy mondtam, a rendelet céljaival teljesen egyetértek. Már csak azért is, mert hazám Olaszország, sőt, főleg a, a szükebb hazám észak-nyugat, a körforgásos gazdaság termésnövel termékei tekintetében úttörő szerepet játszik. Kis és középvállalkozások dolgoznak ezen a területen, szorosan kapcsolatban állnak évek óta az legjobb európai egyetemekkel, Bologna Pádovára gondolok, ezért ö, tényleg ellentmondásos lenne, ha nem ezt követném a megfogalmazásban. Hasonló módon a biológiailag lebomló műanyagok tekintetében bizonyára tudják, hogy a korábbi mandátum során Olaszországban jelentős vita folyt erről. A és az volt a célunk, és ezt sikerült is elérni, hogy a hagyományos műanyaghoz képest nagyobb mértékben használjuk a biológiai lemomló műanyagot, ezért olaszként úgy gondolom, hogy ennek is az úttörője vagyok én magam is. Az előző mandátum során nagyon sok akadály merült föl más országokban, más bizottságokban ez, ebben a témában. Ezért tényleg remélem, hogy lesz lehetőség arra, hogy ezeket a problémákat, amelyek szerintem inkább félreértések, megoldjuk mert úgy gondolom, hogy mindannyian egy irányban dolgozunk. Köszönet. Még egy dolog, hogy azért megerősíteném azt, hogy meg vagyok arról győződve, hogy nagyon sokat kell még dolgoznunk, azért, hogy a lehető legjobb eredményt elérhessük. Nagyon széles körű témáról van szó, nagyon sok aspektusa van, nagyon sok különböző valóságot, realitást kell, hogy összeegyeztessünk, és természetesen támogatni kell a jó gyakorlatokat, azok bővülését, és plusz területet kell biztosítani azért, hogy az ágazatban a pozitív változások terjedhessenek, és az állampolgáraink is értsék, hogy mennyire fontosak számunkra ezek a kérdések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. A módosítások előterjesztésének határideje március 7 dél. Lépjünk tovább, következő napi rendi pont. Az Atlanti tonhal védelme. És akkor kezdjük is. Briano asszony az első, beszéljük meg a véleménytervezetet. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság javaslatának a célja a bizonyos nagy távolságra vándorló halak esetében a szabályok átültetése a Nemzetközi Bizottság tekintetében 1997 óta az EU tagja ennek a szervezetnek. A bizottság a 2008-as ajánlások átültetését javasolja. A cél az, hogy fenntartható módon használjuk a tengeri ö, halálományt, és ez felelje meg a közös halászati politikának is. A javaslat elemzése alapján ugyanakkor nem teljesen egyetemű, hogy a bizottság melyik ajánlást kívánja átültetni, úgyhogy ezt pontosítani kellene. A javaslatban bizonyos fajokra szám, származnak előírások, trópusi tonhalfelekre, a nagyszemű tonhalra, a sárga úszó tonhalra, a csíkos úszó tonhalra, atlanti óceáni germonra, kartharra, kormos marlinra és fehér marlinra. Továbbá még a teknőcökre vonatkozóan is a másfajta intézkedést javasol a sárga kékuszajúton halra vonatkozóan a bizottság, ez 2016 óta egyébként már egy érvényes intézkedést sikeresen alkalmazunk is. A javaslatom szerint nagyon fontosak ezek az egységes szabályok, például a európai kikötőkbe harmadik országok zászlaja alatt behajózó halászhajók szempontjából is fontosak az intézkedések. Föl kell számolni a diszkriminatív helyzeteket, például a földközi tenger esetében ez sokszor erről marul. Továbbá a programok felállításáról is szó van, az MV szakbizottság számára ez nagyon fontos, tudományos megfigyelés és tagállami felelősségbe tartozik mindez. A tagállamoknak kötelező lesz minősített observatóriumon keresztül ellenőriznie a halászati mennyiségeket, garantálnia a jövőbeni halászat hatékonyságát és fenntarthatóságát. Az harmadik az zászlója alatt hajózó halászhajók tekintetében, ugye itt nagyon fontos a törvényes halászat, ezért kell, hogy harcoljunk. A 2008-as, 2005 ös irányelvre utal a bizottság azért, hogy föl tudjuk számolni a nem bejelentett, nem szabályozott és törvényellenes halászatot. A bizottság javaslata gyakorlatilag az, amiről az ikat dönt, itt nagyon fontos a környezeti aspektus, a környezeti célok fontosak, ezért jelentős módosítást a szöveghez nem javasolok. Természetesen majd meg fogom vizsgálni a kollégák által készített módosító indítványokat is, szívesen megtárgyalom ezeket a kollégákkal. Néhány olyan módosító indítványt fogalmaztam meg, amelyel a sérülékenyebb halfajokat szerettem volna védeni, hiszen itt nagyon sokszor csak a mellékhajózás miatt kerülnek, járulékos fogás keretében kell, ki ezeket a fajokat. Az intézményi egyensúly is nagyon fontos, hiszen a 2013-as 1382-es irányelv is ezt tartalmazza. Uh, Köszönöm szépen. Most az árnyék előadók kapnak szót, Garin asszony. Oké, okay, grazie. si Köszönöm, kedves kollégák! Patricello kolléga hozzászólását most fölolvasom, hamarosan egyébként megérkezik. Köszöni a halászati főigazgatóságnak a kiváló rendelet javaslatot, illetve Briano előadónak a módosító indítványokat, amelyek tökéletesen megfelelnek az eredeti szövegnek, amelyet a bizottság állított össze. A részlet kérdések tekintetében Briano kolléga véleményére vonatkozóan a preambulumban. Annak ellenére, hogy hangsúlyozunk, hogy kiváló az elkészített szöveg, Patricello kolléga szeretne javasolni módosító indítványokon keresztül, amelyeket majd be fog nyújtani, módosítási javaslatokat a 3-as és a 4-es módosító indítvány tekintetében. Ezek a kötelező ajánlások átvételére vonatkozik, amely ajánlásokat az IK-t dolgozott ki. A négyes cikkre vonatkozó, definíciókra vonatkozó módosító indítványok tekintetében Patricello kolléga azt mondja, hogy módosítani kell a 8-as és a 9-es módosító indítványt, mert már használt definíciókat kellene, hogy alkalmazzunk, amelyeket a FAO is alkalmaz, és az EU is alkalmaz, és alkalmazott korábbi rendeletekben. Ilyen értelmi módosító indítványokat fog benyújtani. A többi módosított cikkek tekintetében, mivel elsősorban kicsi, inkább nyelvi jellegű módosításokat javasol a vélemény készítője, nem javasol Petrocelli kolléga módosító indítványokat, de természetesen a frakció tagok által benyújtandó módosító indítványok szellemét fogja követni. Aldo Patricello üdvözli a szöveget, jó irányba mutat a szöveg szerinte, és biztosabban, hogy a mai vitának köszönhetően, valamint a kollégákkal kidolgozzandó holnapig benyújtandó módosító indítványok eh, keretében bizonyára egy olyan véleményt tudunk majd összeállítani, amelyel mindenki egyetért, ambiciózus és hasznos információkat fog tartalmazni a Halászati Szakbizottság számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Engström asszony. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a kollégámnak is, nagyon jó munkát végzett, ezért gratulálok. Mindent összevetve nagyon jó ez a jelentés, és általában véve támogatni is tudjuk, de néhány dolgot szeretnénk hangsúlyozni. Az első megjegyzésem a kedvenc 17. cikkemre vonatkozik az alaprendeletből a közös halászati politikára vonatkozóan. Erre vonatkozóan majd be is nyújtunk néhány módosító indítvány. De hát úr a véleményébe bevette ezt a kérdést. A szelektív halászati eszközök alkalmazásáról van szó, amelyeknek korlátozottabb a környezetre gyakorolt hatása. A zöldek módosítása, módosító indítványa volt ez korábban, ez vezetett aztán a 17. cikkhez, nagyon örülök annak, hogy ezek az elvek egyre nagyobb támogatottságra lelnek az Európai Unióban. Mondanék néhány dolgot röviden, néhány cikkről. Briano asszony nagyon jó munkát végzett a 14-es módosító esetében. A cápák esetében a tilalmat megemlítelte jó. A 16-os módosító Briano asszony kiegészíti a szöveget a ö, teknőcökre, ö, amelyek fészkelt építenek maguknak. És nagyon fontos az, hogy az ICAT ellenőrző intézkedéseit figyelembe vegyük. A kérdés az, hogy mostanáig a rendelet miért nem említette ezt meg, hiszen az ICAT az eu nézve kötelező. Miért, vagy mi okozta ezt a késedelmet? A bizottságtól kérdezném. Egyébként pedig támogatni tudjuk ezt az anyagot, és köszönjük. Köszönöm szépen, Bernana asszony. <coughs> Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az előadóhoz szólok. Üdvözlöm a jelentést, a véleményt, hiszen a cél a tengeri biológiai források védelme, a halálomány védelme, környezeti, szociális fenntarthatóság szempontjából. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a közös halászati politika tekintetében az Európai Unió kizárólagos illetékességébe tartozik néhány téma, és ez az érdekelt tagállamokkal egyetértésben kell, hogy megvalósuljon. Az európai politika nem célozhat meg egy olyan országot, amely kilép, Grönland 1985-ben ugye most kilépett, és csak társult területként működik az Európai Unió szempontjából. Az Atlanti óceáni és a csatlakozó tengerek halálományról van szó. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság kormányközi szervezetek keretében kell, hogy végrehajtsa ezt a szakpolitikát. Kötelező intézkedésekről van szó, hiszen itt a, a aláíró tagországok számára ezek az ajánlások kötelezőek. Általában tagállami hatósági illetékességbe tartozik az állománygazdálkodás. Az Európai Uniós joga ma magasabb szintű, mint a tagállami jog, jogalkotás. Nagyon fontos, hogy tisztázzuk ebben a témában is a jogi kérdéseket. A bizottság felhatalmazása alapuló jogi aktusai alapján a parlament és a tanács kell, hogy biztosítsa, hogy az illetékesség kizárólag a meghatározott témákra vonatkozhasson. Ezért rendszeresen ellenőriznünk kell ezt az aspektust, meg kell vizsgálni ezt a kérdést, hiszen nagyon gyorsan változik maga a helyzet itt az atlanti tonhalak tekintetében. Ezért a végrehajtás egységes kell, hogy legyen a rendelet tekintetében. A parlamentnek véleményem szerint ellenőriznie kell, szigorúan nyomon kell, hogy kövesse a bizottság végrehajtási felhatalmazási aktusait. Az a tagállam, a tagállamoknak évente be kell számolnia a bizottság számára, ez önmagában már nagy felelősséget jelent. Hogy nyomon kell követni a halászhajók tevékenységét, a megfelelő egyezmények betartását, a szelektivitás kérdését, a halászhajók esetében az átrakódást, ellenőrzést, inspekciót kell végezni, tiltani kell bizonyos esetekben a halászatot. Ez érvényes a földközi tengeri területekre, és nagyon fontos a tudományos megfigyelés is. Mindez nagyon fontos, nagyon nagy terhet jelent a tagállamok számára. Hazám netto befizetője az Európai Uniónak, több milliárdot fizet be évente. Egyébként Dánia, Egyesült Királyság, Svédország és Hollandia is e hasonló helyzetben van, ezért az Európai Unió finanszírozza folyamatosan az érdeket tagállamokat az administratív, nehéz administratív tevékenységek ellátásában. Ezért mindez ugye kizárólagos illetékesség a halászat területen. Végül pedig konkrétan a halászat témájához hozzászólva üdvözlöm azt a pontos javaslatait az előadónak, ugyanakkor szeretném jelezni, hogy bizonyos definíció nem teljesen pontos, hiszen itt fontos megvizsgálni azt, hogy a változhat a modell, az alkalmazott modell, és így a tengeri környezetre való hatás is változhat, ezért szeretném, ha itt pontosítanák a definíciót. Köszönöm szépen ezt az álláspontot. Most pedig a bizottsághoz fordulok. Bizottság, tessék, az önök szó. Jeszen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérem, engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy elmondom, hogy tekintettel arra, hogy mennyire összetett ez a dosszié, nagyon örülünk annak, hogy hogy alakult mostanáig a társjogalkotókkal a ö, tárgyalás az együttműködés és kompromisszum szellemében zajlott mostanáig a munka. Köszönjük szépen a véleménytervezetet, a vélemény előadójának mindent összevetve konstruktívnak és pozitívnak tartjuk az anyagot. Lenne néhány általános megjegyzésem, és ha az idő úgy engedi, akkor konkrétan kitennek néhány módosítóra is. Először is ez egy nagyon összetett, nagy kívást jelentő dosszié volt a számunkra, de a társ jogalkotók számára is tekintettel arra, hogy egy sor ajánlást végre kellett hajtani azóta, hogy ezeket megalkottuk 2008-ban. Egy részüket már végre is hajtották. Az ellenőrzési szabályokat az uniós rendelet határozta meg, vagy pedig az úgynevezett EU rendelet. Mostanáig a munkánkban két elv vezérelt bennünket, ezeket szerettem volna megemlíteni. Az egyik a szigorú és megfelelő végrehajtás, az intézkedések végrehajtása. Másrészt pedig az uniós jogalkotói kontextusban nem ismételjük meg a szabályokat, nem kettőzzük meg, és nem mondunk ellen semmiféle uniós közösségi jognak. Az előadó néhány dolgot bírált, lehet, hogy nem volt világos, hogy az ajánlás mit is ültet át. Az előadó véleményét szeretném felhívni arra, hogy van egy korrelációs táblázat, ezt átadtuk a parlamentnek, és ez világosan vázolja is, remélem megkapták ezt a táblázatot. Először elsősorban a halászati szakbizottság kapta meg, de remélem, hogy önök is. Ez nagyon hasznos dokumentum, és a célja az, hogy segítse a képviselőket abban, hogy megnézzék azt, hogy pontosan mi honnan származik. És akkor most nézzük a javasolt módosításokat, mint ahogy említettem, a többségükkel semmiféle problémánk nincs. Viszont ha két részre osztanánk ezeket a módosítókat, akkor azt mondjuk, hogy van egy csoport, amely kapcsolatban Agályok vannak a jogi természetre vonatkozóan, a hármas módosító, a 9A preambulum bekezdésre. Ez egy új preambulum bekezdés. Nem tartjuk túl világosnak, lehet, hogy félreérthető is, hiszen olyan ez, intézkedések ezek, amelyeket a tagállamok hatóságainak kell majd végrehajtani. Ha ez marad, akkor érdemes lenne még egyszer megvizsgálni, hogy megnézzük, hogy hogy lehetne ezt világosabban megfogalmazni. Mert egyelőre kétértelműnek tűnik másodszorban. A harmadik módosító a tizedik preambulum bekezdésre. Itt a delegált és végrehajtási jogi aktusokat a cikkek világosan meghatározzák, nem szükséges bevonni a mellékleteket. Tehát itt egy kicsit módosítani kellene a preambulum bekezdést, törölni kellene innen a mellékletekre történő hivatkozást. A 14-es módosító a 1185-ös tanácsi rendeletre történő hivatkozás eh, véleményünk szerint fölösleges, végezetül pedig a 21, a 22, 23-as módosítók, a 72 és 73. cikkekre, a felhatalmazáson alapuló végrehajtásra vonatkozik. Egyelőre mi is egyeztetünk még a jogi szolgálattal. A megközelítés az intézmény megállapodásnak megfelel, esetre még utána nézünk ennek és nézzük a technikai jellegű javaslatokat. Itt hát van néhány mód, olyan módosítás, amely két értelművé teszi a szöveget, nincs meghatározva, mondok is néhány példát, példát 11-es módosító a 9. cikk második bekezdésére, az environmental szó beszúrása a cél és nem célfajok esetében, az ICAT e szövegben ez nem jelenik meg. Így kérdés, hogy miért bővítjük a szöveget, hogy túllépjünk az AIKET által meghatározott kötelezettségeken. 12. módosító, a Most Valuable Species fogalmazása, ez sem az ICAT szövegből származik, és fogalmazás nélkül nem világos, hogy ez milyen pluszt jelent az ICAT szöveghez képest, és végezetül 16. módosító, az avoiding fishing practices, stb. A, ez a beszórás, ez sem jelenik meg az ICAT szövegében és nem határozza meg, hogy milyen konkrét intézkedéseket kellene foganatosítani, éppen ezért félreérthetővé válik a szöveg. Ezt leszámítva azonban támogatjuk a szöveget, és állunk az előadó rendelkezésére, és a képviselők rendelkezésére, ha tovább szeretnének még ezekről a kérdésekről beszélni. Köszönöm szépen, tudom, hogy ezeket a részleteket még meg tudjuk beszélni. Most Diana asszony, öné a szó, hogy lezárja röviden a vitát. Köszönöm, elnök asszony, szeretnék minden árnyék előadónak köszöntet mondani a javaslatokért. Még egyszer mondom, hogy rendelkezésükre állok teljes mértékben, amint megérkeznek a módosító indítványok, hogy a kompromisszumos módosítókat kidolgozzuk. Köszönet a bizottságnak is, a bizottság számára is természetesen rendelkezésre állunk, hogy pontosítsuk, módosítsuk esetleg az egyes aspektusokat, amelyek félreérthetők. Mindenkinek jó munkát, találkozunk! és megpróbáljuk a szöveget a kollégáknak leginkább megfelelő formába önteni. Köszönöm. Thank you. Deadline for amendments. Köszönöm szépen. Március 1 -e dél a módosító határideje, és most áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez pedig Herbrandi képviselő úr jelentése az Energiaunióról. Először azért volt a napirendemen más is, de hát akkor áttérek erre. Megváltoztattuk a napirendet, nem volt itt akkor. Megváltoztattuk a napirendet. Igen, semmi probléma. Rugalmasak vagyunk. Most eh, a kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani. Nagy öröm volt olvasni, és például az én eredeti szövegemnél néhány módosító erősebbet akar, néhány gyengébbet, de a rugalmasság is nagyon fontos. De éppen azért legyünk mi is rugalmasabbak. Tehát azt mondanám, hogy nagy kihívás lenne nekem előadónak olyan közös alapot találni, amely ebben a házban nagy többséget kapna. Mivel tartok egy dologtól, igazából olyan irányok is megmutatkoznak a módosítóban, amelyek félrevinnék az eredeti szándékot. Nemrég vitáztunk már a jelentéstervezetemen, és most néhány elemre utalnék, amely megtalálható a legtöbb módosítóban. Először is a hosszú távú célok. Nagyon sok támogatást találtam, így vagy úgy, tehát, hogy legyenek hosszú távú céljaink, és bizakodó vagyok, hogy ezek bekerülhetnek a folyamat végén a jogalkotási szövegbe. Tehát nagyon fontos a megfelelés elve. Néhányak már a következő fázisra vonatkoztak, mások a bizottságot támogatták, néhányan pedig egy három éves frissítést, három évenkénti frissítést javasoltak az öt év helyett. Természetesen nagyon fontos ez, hiszen nem fogunk belenyúlni itt a célokba, a tagállamok céljaiba. Tehát ismét hangsúlyoznám a rugalmasságot. Tehát a rugalmasság az a tanácsnál is megvan. És fontos, hogy a tagállamok is vállalják ezt, hiszen a tagállamok is a rugalmasságra szeretnének elsősorban koncentrálni. Tehát ez nagyon jó lenne például az ETS kreditek esetében is. Nézzük csak. Igen, elnök asszony. Lehet, hogy, hogy ennyi a részemről a legfontosabb pont számomra az, hogy a párizsi megállapodáson belül maradjunk, tehát a párizsi megállapodás által szabott határokon belül. Nagyon fontos, nagyon fontos hogy megnézzük az előttünk lévő különböző opciókat, amelyek megtalálhatók a módosítókban. Tehát például a kezdő időpont megváltoztatása veszélyeztethetné a Párizsi Egyezmény céljait hiszen hogyha a többletet nem kezeljük megfelelő módon, akkor esetleg nem érhetjük el a 2030-as célkitűzéseket. Éppen ezért az árnyék előadókkal is szeretném megtárgyalni minél hamarabb, van néhány nemzeti probléma, amit meg kell még oldani, tehát ezt észrevettem például az olasz módosítókon, tudom a bizottságtól, és Olaszországtól is, hogy igen, van probléma Olaszországgal. Hát Olaszország természetesen szeretne együttműködni, hogy megoldást találjunk, ugyanúgy, mint egyéb országok. Tehát nagyon, nagyon nehéz lesz itt összehozni az összes országot, de most ennyit mondanék, és a végén esetleg még visszatérek, amikor meghallgattam a kollégáim hozzászólásait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadó ki a szó, de korlátozom az idejüket kettő percre. Tehát Pályerson asszony. Köszönöm elnök asszony, és köszönt az előadónak is. Általánosságban egyetértek az előadóval, főleg a tekintetben, hogy a terhek elosztásával jobb, ha nem foglalkozunk. Az igaz, hogy Olaszország problémás a GDP arányosan, ugye nagyobb mértékű csökkentésre lenne itt szükség, mint amire ténylegesen szükség van. A kibocsátás csökkentés a fő cél. Nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be ebben a témában, de szerintem megállapodásra tudunk jutni. A javaslat lényege az, hogy néhány év alatt megszűnik, megszűnnek bizonyos lehetőségek. A rugalmasági mechanizmust, plusz rugalmasági mechanizmust támogatjuk azért, hogy azok az országok, amelyek, tehát hogy díjazzuk azokat az országokat, amelyek korábban teljesítik a célokat. A dátumok tekintetében majd egyeztetünk az előadóval. A rugalmassági mechanizmussal kapcsolatban az igaz, hogy itt nagy a módosítási lehetőség. Sok módosított nyújtottunk be, vagy nyújtunk be ebben a témában. Egyetértek azzal, hogy a rugalmassági mechanizmusokat bővítsük ki költségokból, de természetesen ez, ezt megfelelő ellenőrzés kell, hogy kísérje. A rugalmaság kibővítése tekintetében néhányan említik ezt a kérdést. Azt mondják, hogy az adatok tekintetében eltérések lehetnek, illetve az erdőterületek, erdőgazdálkodási területek felszám, vagy felmérése tekintetében is egyetértésre kell, hogy jussunk. Minél előbb meg kell, hogy történjen ez a felmérés, és nem szabad 2025-26-ot megvárni. Pozitív a másik mechanizmus kibővítése is, az, hiszen itt jövedelmező természetes területekről van szó. Itt is módosító indítványokat nyújtunk be, mert fönn kell tartani az élelmiszer előállítást. Ez az a terület, a, amiről beszélnünk kell, a mezőgazdasági termékek aspektusáról, és ezeket a módosítókat én nem igazán fogadnám el. Aztán 2030 utáni célok meghatározása tekintetében szerintem ez annyira messze van, hogy ez talán túl korai lenne. A felhatalmazás alapú jogi aktusok nagyon sok módosítói indítvány tartalmazza ezt a témát. A parlament a végrehajtási jogi aktusokat mindig át akarja alakítani felhatalmazás alapú jogi aktusokra. Ebben az esetben adott országokat érinthetnek a végrehajtási aktusok. Elnök hogy mindjárt bevezette, befejezem. E tekintetben is érdekes javaslatok vannak, jó javaslatok, készen állunk Kerbrandi úr az előadóval egyeztetni ebben a témában is. Továbbá figyelembe kell azt is venni, hogy a javaslat szorosan kapcsolódik a másik javaslathoz és a szervezet vonatkozó javaslattal. Köszönöm szépen. Következő Dália asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid áttekintést nyújtok az SND frakció részéről, és mindenek előtt egy általános elvet említenék, amelyben mind hiszünk. Teljes mértékben támogatom az előadó szándékát, hogy hosszabb távon gondolkozzunk, hiszen ez a tagállamoknak stabilitást is nyújt, tehát a mezőgazdaság és az ipari folyamatok is összefüggenek. Itt tehát most néhány módosítót említenék. Tehát egy, az általános célkitűzés tekintetében egyetértünk az előadóval, tehát nagyon fontos, hogy igazából 80-90 százaléka csökkentjük a kibocsátásokat 2050-ig, és az Európai Uniónak pedig költséghatékonyan kell a Párizsi egyezmény céljait elérni. Nagyon fontos az, hogy 2017-ben is beinduljon már a helyzet realisztikus megváltoztatása, és nagyon fontos az, hogy a további árnyék előadóval is tárgyaljunk, hogy az ágazatokon belül milyen részszélkitűzések vannak. A bizottság javaslata 2030-ra tagállami szinten ír elő határértékeket, tehát itt nincsenek konkrét ágazatra lebontott dolgok, mint például az építőipar, közlekedés, mezőgazdaság, tehát minden, minden ágazatnak hozzá kell járulni a kibocsátás csökkentéshez. És így ki kell hangsúlyoznunk, hogy megfelelő módon csökkentsük az összes ágazatban a kibocsátásokat és úgy gondoljuk, hogy kulcsfontosságú ez a szektorokon átnyúló kibocsátás csökkentés. Tehát a megfelelési ellenőrzések, amelyekre utal az előadó, illetve a bizottság javaslata, tehát hogy öt éve legyenek megfelelőségi ellenőrzések. Igen, tehát 2027-ig megvan már, és utána a következő az 2032-ben lenne, nagyon fontos a megfelelés, nagyon fontos pont, és ezt pedig erősíteni kell annak érdekében, hogy a céljainkat elérjük. És egy felülvizsgálatot is javaslunk három évenként, és pedig ezeket jogalkotási javaslatokkal is meg kell fűszerezni, és nagyon fontos, hogy megfelelő időben haladjunk. Most végezetül pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki érdeke, hogy működjön a dolog, és várom a további együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Dorman úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. A 2019-es választások előtt vitázunk a kvótákról, ezek a kvóták magukra vonták az ipar figyelmét. És nagyon fontos azokra a szektorokra is utalni, ahol nincsen kvótaterhelés. Nagyon technikai jellegű dologról van szó, és jó lenne, hogyha a teher megosztás megvalósítanánk, hogy a Párizsi Egyezmény célének megfeleljünk. Itt az egyezmény végrehajtásáról van szó, és természetesen érdekel minket, hogy hogyan viszonyul a Párizsi Egyezmény az élelmiszertermeléshez, ez a kettes cikk. A másik kérdés, hogy hogyan csökkenthetjük úgy a széndiokszid kibocsátást, hogy ne veszélyeztessük az élelmiszer termelést. Ez jogi és morális erkölcsi problémákat is jelentett. Ezen kívül rugalmasságot is be kell építenünk, hogy ne csökkentsük a mezőgazdasági termelés bizonyos tagállamokban, hiszen ennek ez, ez nem a Párizsi Egyezmény érdekében van. Tehát nagyon fontos az, hogy klímabarát végrehajtás legyen, és hogyha például olyan országok, mint Dánia nem bizonyulna rugalmasan, az nem lenne jó. Tehát szerintem 100-ról 200 millió tonnára kellene a rugalmassági határt a kibocsátások esetében növelni. szerintem csak is így tudjuk ezt megoldani. Hmm. A klímavédelem prioritásunk, és hogyha megállapodunk mondjuk a Párizsi Egyezményben, akkor ez mindenkire vonatkozzon. Köszönöm. Köszönöm. Eichhaut képviselő. But she arrived? Oh, I'm sorry, I thought Mrs. Connection is not here. Now you are. Okay. Igen, igen, ön a szó. Já už jenom velmi stručně, protože těch pozměňujících návrhů je téměř... Köszönöm. Három százról is beszélhetünk. Az árnyi előadók foglalkoznak majd a kérdéssel, csak szerettem volna utalni arra, hogy mi legyen a prioritásunk, tehát nem csak a párizsi egyezményről van szó, hanem az összes elfogadott szöveg harmonizálásáról. Hiszen összefügg azzal, amit elfogadtunk múlt hónapban az Európai Unió ETS, kibocsátáskereskedelmi jogszabálya, és ezek az intézkedések mind-mind összefüggenek. Tehát nem egy konkrét ponttal foglalkozunk, gyakorlatilag mindenki egyetért azzal, hogy mindennek igazságosnak kell lenni, tisztességesnek, de hát mindig vannak kivételek is. De nem, nem tudunk mindenkinek megfelelni. És adhatunk itt egy kis kivételt, adhatunk ott egy kis kivételt, és szerintem ez nem lenne akkor túl tisztességes. Tehát azt is látjuk, hogy ha kivételt adunk egy országnak, akkor a többi is joggal követeli. És így esetleg nyolc országnak ártatunk azzal, hogy egy országnak kedvezményt adunk. Tehát ilyen igazságtalanságokat ne csináljunk. Remélem, hogy konszenzus lesz ebben a tekintetben is. És pedig úgy, hogy ne adjunk előnyöket bizonyos tagállamoknak a többi kárára. Hiszen eh, szeretnénk, hogyha mindenki megértené, hogy eh, itt egy tisztességes teher megosztásról van szó. Remélem, hogy eh, a párizsi kötelezettségvállalásokhoz ragaszkodni fogunk, és egy olyan vélemény jön itt létre, amely nekünk nagyon erős helyzetet ad. Eckhout úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hát már a legutóbbi alkalommal köszönetet mondtunk, ugye. Most jó, hogy megnézzük a különböző módosító indítványokat. Azt látjuk, hogy a tárgyalások milyen irányba haladhatnak az ETS javaslattal együtt Párizs után ez az EU éghajlatváltozási tevékenysége. A múlt héten a plenárison kudarcot vallottunk. Azok, akik plenárison Párizst megtapsolták a párizsi nyilatkozatot, azok valószínűleg sírtak azon, hogy most már nem tapsolunk, mert nemzetközi szinten vesztünk a hitelességünkből. Mit látnak ugyanis az emberek? Azt, hogy az EU a világot figyelmezteti, de otthon maga nem végzi el a házi feladatát. Ami az ETS-t illeti, hát igen, azért 10 euró az elkö- lesz az ár majd az elkövetkező 15 évben meglátjuk, mit fogunk kezdeni az egészen. Remélhetőleg nem valunk megint kudarcot az éghajlatváltozás területén, és felelősséget vállalunk ez ügyben. A, meg azt nézzük, hogy milyen módosítókat nyújtottak be, akkor azzal kell kezdenem, hogy a kiinduló pont jó. Néhány módosító a, kibocsátások mennyiségét több ezer tonnával növelik meg. Ez lényeges. Az előadó által javasolt kiindulópont jó. Örülök annak, hogy azt látom, hogy a többség ezt a kiindulópontot támogatja is. A hosszú távú célokat támogatni tudjuk, de azért legyünk szigorúbbak. A LULUCF-fel és az ETS-sel kapcsolatban valószínűleg lesz jó néhány olyan szám, amin vitatkozni fogunk. Ha nagyobb lúpolókat hozunk létre, akkor az azt jelenti, hogy párizsi kötelezettségeink szempontjából egyre kevesebbet teszünk. Ezt így fogják érteni. Gondoskodjunk arról, hogy ez csökkentse a kibocsátásokat hogy még évek múlva is örüljünk a párizsi megállapodásnak a jogalkotási tevékenységünkben. Köszönöm szépen, Evi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Véleményem szerint is a jelenlegi kontextuson belül kell és az egyéb intézkedések tekintetében kell értékelni ezt a dokumentumot is, klímaváltozás, ETS irányelv, erdőgazdálkodási rendelet. Sajnos még nem tudjuk, hogy a LULUCF-nek milyen vége lesz, de azt tudjuk, hogy az ETS irányelvet módosítani kell. Tudjuk milyen irányban. A javaslat, hogy a plenárisról kilépett, véleményem szerint, mi véleményünk szerint messze van attól, ami egy komoly koherens megközelítést jelentene a klímaváltozás tekintetében. Aki továbbra is azt gondolja, hogy a klímapolitika és ez a pozíció a legjobb módja annak, hogy a klímaváltozást és a válságot, a klímaválságot kezeljük, az téved vagy hazudik. Hazugság mindez, mert nem szabad a kockázatokat elhallgatnunk, akár a 2030-as célok nem teljesítésével kapcsolatos kockázatokat sem, illetve hogy mennyire nem megfelelőek a javaslatok a 2050-es célok elérése tekintetében, és akkor gondoljunk a későbbi célokra. Aggályos mindez, mert növekedni fog ez a veszély a tanácsi háromoldal egyeztetés során. Más szakpolitikákkal is foglalkozni kellene. Amikor a tudósok az egész világban fölhívják a figyelmet arra, hogy mennyire gyorsan változik a klíma, hogy milyen jelenségek indultak el, és ugyanakkor mi pedig még mindig itt topogunk. Az elhangzottakkal kapcsolatban a módosító indítványokra vonatkozóan szerintem semmilyen rugalmasságot nem szabad hagyni a LULUCF-es témával kapcsolatban, valamint a tagállami intézkedések szintjén. Olaszországgal kapcsolatban lenne még egy megjegyzésem. Nincsenek itt az olasz kollégák, hogy erről beszéljünk, Véleményem szerint nagyon nagy javítási lehetőség, jobbítási lehetőség van az építőiparban, a mezőgazdaságban, úgyhogy nem annyira aggódnék az olasz helyzet miatt. Now I have Madame uh, I will limit you at one minute. Egy perc elnézést kérek, egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönetet mondunk az előadónknak, ami a karbont illeti, az ezzel kapcsolatos lehetőség szerepel az anyagban. El kell gondolkoznunk azon, hogy mit teszünk. Nagyobb ruhagalmasságot a célok elérésére? De másképp, mint ahogy ezt az előadó megfogalmazza, én egy módosítót fogok benyomítani erre vonatkozóan az extra rugalmassági lehetőséget a hatékony, az éghajlat változás szempontjából hatékony gazdaságok esetében támogatjuk. Az ég, ügyelnünk kell arra, hogy a szabályoknak eleget tedő, tevő gazdaságokra ne helyezzünk további terheket. A jó rugalmassági lehetőség opció nagyon fontos, az egész rendszer szempontjából a tagállamok maguk ö, ügyeljenek ezekre a, a rugalmasági lehetőségekre, ha ezekre szükség van. Az éghajlatra van szükség, ö, ö, az éghajlatról van szó, de emellett a családi alapú gazdaságokról is nagyon sok, nagyon sok szabálynak kell eleget tenniük, erről is beszélnünk kell. Köszönöm szépen! Ja, <clears throat> vielen Dank. úr. Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen az előadónak is, hogy előterjesztette ezt a jelentést. E, két-három pontra térnék ki. Ezek az én jelentésemmel összefüggésben vannak, én a Luluciepről írok. Az előttem felszólalóktól eltérően úgy gondolom, hogy mindenképpen rugalmasságra van szükségünk, legalább olyan rugalmasságra, amit a, a bizottság a 280 millió tonnával javasolt. Az erdőgazdálkodásra szeretnék itt kitérni külön. Lényeges az, hogy az erdőket is figyelembe vegyük a terhek elosztása szempontjából. A, jó lenne a Lulucia rendeletben egy erdészeti referencia értéket bevenni az anyagba. Ha ez sikerül, akkor nem látom okát annak, hogy a, miért zárnánk ki az erdőgazdálkodást innen. Ami pedig az ütemezést illeti, legyünk következetesek, mert ez a két rendelet nagyon összefügg egymással, ezért következetesnek kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében Bergman úr szólal fel. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a tárgyalásokat és a módosításokat is nagyon fontosak a dossziénk szempontjából. Néhány általános megjegyzést teszek, és néhány konkrét megjegyzést is. Ami a célokat illeti, a hosszabb távú célok esetében nem lenne megfelelő az, hogy tagállami célokat fogalmazzunk meg hatásvizsgálat nélkül. ez megzavarná az ETS és nem ETS rendszer felépítését. És a határidők módosítása az ösztönzők gyengüléséhez vezethet. Köszönjük az érdekes javaslatokat, amelyeket meg fogunk vizsgálni, és amelyekkel foglalkozni fogunk a 2024-es felülvizsgálat kapcsán. Persze az előadóval erről még egyeztethetünk. Ami az ágazati nemzeti célokat illeti, nem támogatjuk a módosítást, mert a tagállamoknak szükségük van a rugalmasságra a nemzeti célok elérésében. Ez már önmagában is kihívás sok számára. Ez az egész a bizottság kormányzással kapcsolatos javaslatához fűződik. Akkor, amikor a tagállamok terveket állítanak meg, meg kell határozniuk, hogy az ágazatok hogyan járulnak hozzá a nemzeti célok eléréséhez. Üdvözöljük azt, hogy a képviselők általában véve a nemzeti célokat javasolt formában támogatják, úgyhogy a mm, tárgyalások során inkább a rugalmasságra kell összpontosítanunk, ezt az előadó is megemlítette. A határ kapcsolatban volt néhány probléma. A CO2-t kellene csökkenteni bizonyos biomasszák esetében, de ez a ne- gyakorlatban nehezen valósítható meg. Van néhány olyan ö, polgári repülési javaslat is, ami nem lenne megfelelő a navigációt például az e- erőkifejtésekkel kapcsolatos jogszabályok már lefedik. Kiinduló pont, igen, ez nagyon fontos. Az előadó beszélt a szigorú és kevésbé szigorúbb megközelítésekről. Ha már 2017-ben elkezdjük ezt az egészet, akkor tényleg nagyon szigorúak leszünk, és akkor nem működhet a javasolt rugalmasság, ezért javasoltunk mi mást. Az az elképzelés, hogy 2020-as célokkal kezdjük, ez tö- nagyon sok többletet hozna létre, és ez a 2030-as célt hozna veszélybe. Elhangzott az is, hogy a többletet a jelenlegi időszakból tegyük át a következő időszakba, a javaslat integritását veszélyeztetné ez. Ami az éves kibocsátási allokációk árverését illeti, ezt figyelembe fogjuk venni. Ami az ETS rugalmasságot illeti, az a 100 milliót azért javasoltuk, mert a hatásvizsgálat ezt gondosan megfontolta. És ez gondot jelenthet az ETS és nem ETS területek között. A sok feltételhez való kötés pedig a gyakorlatot nehezítheti meg. Ami a lulucf illeti, ez tényleg nagy probléma. Vannak olyanok, akik szeretnék megerősíteni ezt, mások pedig csökkenteni. A 80 millió véleményünk szerint nagy rugalmasságot jelent de gondoskodni szeretnénk arról is, hogy az egyéb ágazatokban is tegyenek valamit, nem csak a földhasználata és a mezőgazdasággal foglalkozó ágazatokban. Végezetül még két valami keresztirányú megfelelés. A bizottság az éves teljes megfelelési vizsgálatokat javasolta öt éven, az öt éves vizsgálat aláaknázná a javaslatot. Mi éves javaslatokat javasoltunk. Az éves vizsgálatok helyett az öt évet javasoltuk, mert emellett az ensz is jelenteni kell. A bizottságnak pedig lehetősége van arra, hogy további tevékenységeket kérjen a tagállamoktól. Nem szeretnénk a hitelességet aláaknázni, a lényeg az, hogy az administratív terhet csökkentsük. Ami a LULUCF-et illeti, itt az öt év a megfelelő határidő. A módosító indítványok között van néhány módosítás a jogi természetre vonatkozóan, jogi státuszra vonatkozóan ezt nem kellene módosítanunk. Az, hogy 2019-ben lépjen a javaslat életbe, az probléma, mi 2021-et tekintjük határidőnek. A 2023 előtti felülvizsgálatot pedig túl korainak gondoljuk. Állok rendelkezésre, hogy megbeszéljük ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen! Most pedig az előadó kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Összefoglalom, amit hallottunk. Szeretném megköszönni kollégáimnak a nagyon jó szellemű együttműködést. Én is biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a közös alapot. Egy figyelmeztetésem lenne. Az ETS esetében nagyon sok lobby tevékenységet láttunk az ipar részéről. Tehát ez nem igazából eh, tehermegosztás, tehát ott van az erdőgazdálkodás, az a mezőgazdaság eljön hozzánk természetesen, és el is mondják a véleményüket, de a legfőbb lobby a tagállamokból jön és ez pedig a frakciók számára nehéz helyzet. Hiszen az ETS-ben már láttuk, hogy mennyire nehéz volt előre jelezni a zárószavazás eredményét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az árnyék előadókkal mire jutunk, de legyenek a saját frakciójukban nagyon óvatosak, hogy megfelelő támogatást kapjanak a saját pozíciójuk érdekében. És ezen el kell gondolkodnunk, tartsunk össze, és garantáljuk, hogy a frakciók is a lehető legjobban összezárnak, különben nagyon nehéz lesz közös alapot találni. Nem csak az Envi-ben, hanem a plenárison is köszönöm. Köszönöm szépen. És most a szavazás május 13-án lesz. Most pedig örülök, hogy eh, erre Crespo főigazgatót üdvözölhetem, aki eljött hozzánk, hogy eszmét cseréljen velünk. Uh, uh, És itt uh, a bizottság közleményéről beszél majd. Gratulálunk a környezetvédelmi politikák végrehajtásának uniós felülvizsgálatához. Tehát átadom a szót, hogy röviden vázolja a helyzetet, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáimnak nagyon sok kérdése és megjegyzése lesz. Elnézést a késlekedésért. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a szakbizottság előtt. Mental Implementation Review Package. Hogy bemutassam a környezetvédelmi csomagot. A bizottság ezt a csomagot február 3-án fogadta el. Harmadik alkalommal tettük ezt meg, és nem csak bemutatjuk a parlamentnek, a tanácsnak és az érintett intézményeket, hanem a polgárokkal is szeretnénk bemutatni. Tehát a prezentációmat néhány diával kísérem, és egy videónk is van, hogy igazából mit is jelent a környezetvédelmi csomag uniós felülvizsgálata. Tehát szeretném megmutatni, hogy hogyan néz ez ki. Tehát, hogyha egyetértenek, és akkor egy nagyon rövid videót szeretnék most bemutatni, amit a polgároknak készítettünk. Ez itt nem működik? De működik.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 and they can help. Find out more and discover how your country is doing and how it could do better. Thank you. Uh, this was just to... Ez csak egy rövid illusztráció volt, hogy hogyan szeretnénk elmondani a polgároknak, hogy miről is szól ez, és most néhány diát mutatnék be. Tehát február 3-án miről is döntöttünk, és a környezetvédelmi jogalkotás Európában a világ illovasa, tehát igazából nem a környezetvédelmi szabályokkal vannak problémák, hanem a végrehajtásukkal. Azt látjuk, hogy társadalmi, környezetvédelmi költségei vannak, és elég gyakran aránytalanságok jönnek létre az üzleti életben. Hiszen a környezetvédelemnek igenis van piaci hatása. Tehát ez az első alkalom, hogy a környezetvédelmi politikák végrehajtását felülvizsgáljuk, és pedig azért, hogy megmutassuk, hogyha a tagállamok rendesen végrehajtják ezeket, akkor évente 50 milliárd eurót tudunk megtakarítani. És emellett pedig eh, megemlíteném, hogy a hulladék politika egyedül 2020-ig 400 ezer új munkahelyet tud teremteni. És eh, természetesen A bizottság hiszen természetesen szerződésszegési eljárásokat is folytatunk, amennyiben valaki nem ülteti át megfelelő módon a közösen megállapított szabályokat. Túlságosan sok a végrehajtásban a foghíj. És most nézzük meg, hogy mit tehetünk a jobb végrehajtás érdekében. Most szeretnék áttérni a következő diára. Február 3-án ezt fogadtuk el. Három elemet emelnék ki. 28 országjelentésünk van. Ez az első alkalom, hogy a bizottságnak ilyen lehetősége van, hogy szisztematikusan is megvizsgálja, hogy mi a helyzet tagállamonként, a legfőbb területeken. És a legfőbb területek a körforgásos gazdaság és hulladék, a természet, biodiverzitás és talaj, a levegőminőség, vízkezelés, fenntartható városi, környezet, nemzetközi megállapodások, piacalapú eszközök, beruházások, ezen kívül a hatékony kormányzás és ismeretek. Megpróbáltuk a lehető világosabban megfogalmazni az anyagunkat, és röviden összefoglaljuk, és ezt kiosztom majd a parlamenti képviselőknek, hogy mi a 28 ország jelentés lényege. Ezen kívül szeretnék rámutatni, hogy országonként mi a helyzet, mik az erős és gyenge pontok, és hogy mi a teendő. És nagyon fontos, hogy ilyen még nem volt. Tehát először mondjuk meg a tagállamoknak, hogy tegyen többet, tegyenek többet a víz tisztaság érdekében, nem elég, amit csinálnak, tegyenek valamit a biodiverzitás érdekében, hiszen a levegő minőségét is jobban meg kell őrizni. Tehát nem ez az első olyan dolog, hogy bizonyos tekintetben tagállamokkal tárgyalunk, tehát minden tagállam számára javaslunk bizonyos lépéseket, és pedig eh, további terhek nélkül. A tagállamoknak megadjuk a lehetőséget, hogy reagáljanak, hogy kommentálják a tanácsainkat, úgy, hogy eh, elolvassák az ajánlásainkat. Van egy eh, általános kommunikációnk is, és ebben a fő politikai következtetések vannak. Van egy harmadik elem, ez egy melléklet konkrét ajánlásokkal a tagállamok számára. A jelentésben az van, hogy a legrosszabb a helyzet a hulladékkezelésben, a természet és biodiverzitás területén a levegőminőség, zaj, vízminőség és vízkezelés viszonylatában ezekben a jelentésekben a jó gyakorlatokra is kitérünk. Természetesen azt is megemlítjük, ahol az országok jól teljesítenek. Tehát, hogyha most össze szeretném foglalni ennek a stratégiai dolognak a lényegét, és hogy mi a fő üzenet, nagyon sok mindent értünk el, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy elérjük a célkitűzéseinket. A jelentésben összehasonlítjuk a különféle tagállamok helyzetét, és megnézzük azt is, hogy mik, tehát milyen további ajánlásokra van szükség. Tehát nagyon fontos az, hogy elmondjuk a tagállamoknak, hogy hol lépjenek. Nagyon fontos az, hogy hatékony kormányzás legyen, megfelelő administratív kapacitás legyen, megfelelő források, és hogy meglegyenek a megfelelő szakismeretek. Tehát megpróbálunk ezeken a területeken holisztikus megközelítéssel segíteni a tagállamoknak. Hogyha most néhány konkrét dologra tekintünk, de rövid leszek, mert szeretnék néhány kérdést kiemelni. Tehát a hulladékkezelés, a hulladékkezelés nagyon fontos, és nagyon egy kihívás. Hat tagállam még eh, nem eh, érte el azt, hogy a nyílt szemét lerakók számát csökkentsék. Nyolc tagállam kétszer annyi kommunális hulladékot termel, mint a legalacsonyabb kommunális hulladék termelő tagállam. Ez nagyon fontos a körforgásos gazdaság tekintetében is, hiszen pillanatnyilag a következő jogalkotási csomagot készítjük elő. És nagyon fontos, hogy kiemeljük, hogy hat ország már elérte a kommunális hulladéklerakók vonatkozó előírásokat, kilencen közel állnak hozzá, a többi még viszonylag távol van. Ez eh, nagyon fontos előfeltétele például a kohéziós politikának is. A tagállamok felének eh, még eh, növelni kell a szelektív hulladékgyűjtés kritériumait. Tehát stratégiailag megnézzük a végrehajtás mögötti költségeket is. Most a következő dia, az a Natura 2000. Tehát ismeretes, hogy van egy cselekvési tervünk, három tagállam még mindig nem alkalmaz megfelelő kiértékelést, tehát 200, mm, a 200 Natura 2000 helyszínről nincsen mindegyiknek megfelelő cselekvési terve. Itt is vannak finanszírozási problémák. Figyelembe kell venni, hogy erősebben kell lépnünk. Tehát igazából a vadon élő madarak 15%-a komolyan veszélyeztetett. Ezen kívül még vannak helyi sikertörténetek is, de nagyon aggasztó a helyzet. Tehát igazából hét tagállam oldotta meg a Natura 2000-re vonatkozó előírásokat. Tehát vannak menedzsment, menedzselési, kezelési terveik, megvan a kiértékelési stratégia is. Ezek a témák mind bekerülnek a Natura 2000 végrehajtási tervébe. Most áttérek a levegőminőség és a zaj témakörére. Ez eléggé problematikus, hiszen 100 ezer haláleset történik a levegő szennyezettsége miatt. 12 tagállamban pedig azt észleltük, hogy a NOx kibocsátás túlhaladta a határértékeket. Tehát nagyon-nagyon komoly a helyzet. Tehát nagyon fontos, például a végrehajtás tekintetében, hogy milyen adóösztönzőket alkalmaznak a tagállamok a zaj, szennyezés, a részecske kibocsátás mellett a második legveszélyesebb környezetvédelmi kár. És a cselekvési tervek 60%-a még nincs meg. Tehát ez azt jelenti, hogy még nagyon sok mindent kell tennünk. Most áttérünk a vízre. Itt a tagállamok egyharmadánál a vizek, felszíni vizek 50%-a jó állapotában van, viszont vannak olyan tagállamok is, ahol a vizek 20%-a van megfelelő szinten. Tehát a folyó kezelési tervek, folyó mederkezelési tervek 13 tagállamban működnek, és a többi még nem fogadott el megfelelő vízkezelési terveket. Tehát Bizonyos tagállam azért itt nagyon jól előre haladott, és konkrét problémáink is vannak. Áttérek most a piac alapú eszközökre, beruházásokra. Mindjárt tudjuk, hogy bizonyos üzemanyagokat adó politikával támogatnak, és például magáncélra használt cégautókat is támogatnak. Igazából ez azt jelenti, hogy több a dugó, a levegőszennyezés, és a bizottság itt ismét konkrét javaslatokat tesz, és az EIR is összefügg a szemeszterrel, tehát a szemeszter az inkább mikrogazdaságú jellegű, az EIR pedig arra koncentrál, hogy a végrehajtási nehézségeket áthidaljuk. Az utolsó megjegyzésem itt a szubstanciára vonatkozik. Igen, igen, igen. Tehát ez a hatékony kormányzás és a szabályok végrehajtásának a kapacitása. Látjuk, hogy a végrehajtás hiányosságait hat tagállamban vettük észre, tehát hat tagállamban óriási probléma a környezetvédelmi politikák megfelelő végrehajtása, és bizonyos tagállamokban pedig még mindig megakadályozzák, hogy környezetvédelmi ügyekben bíróságos forduljanak. Tehát tíz tagállamot említünk itt. Hogy fog ez működni? Hogy fog ez az új eszköz működni? A következő módon. Három fázisunk lesz, az első végén vagyunk. Tehát ez a vizsgálati fázis, utána van egy másik, az a párbeszéd, és a harmadik pedig az együttműködés. A vizsgálat, az analízis 28 országjelentést jelent, amelyben megvannak a kihívások, lehetőségek, sikerek, a kommunikáció része, az összefoglaló jelentés, és utána pedig cselekvési javaslatok. A párbeszéd során pedig ágazatokon átnyúló, többszintes ország párbeszédeket szeretnénk folytatni. És az EIR eredményeit szeretnénk megbeszélni a tagállamokkal, hogy mik a problémák, milyen témákról van szó, és holnap a környezetvédelmi tanácsban lesz egy elsődleges vita, és szeretnénk az önök véleményét is hallani. A harmadik lépés pedig az együttműködés. Úgy gondoljuk, hogy az ország párbeszédek után sok mindent tehetünk, de szerintem nagyon sok minden ki fog derülni, a legjobb gyakorlatokat is megosztjuk egymással. Bizonyos országok előbbre tartanak, és az ő példájuk pedig hasznos lehet. Most elnézést. Tehát eh, igazából struktúrált végrehajtás lesz, de Belgium és Szlovákia már tavaszra jelezte, hogy hajlandók lefolytatni az országpárbeszédet. Ezen kívül pedig olyan országok, amelyek már vég, végső megoldásokat is létrehoztak, megosztják a többi tagállammal a tapasztalatokat, hogy a kölcsönös tanulási folyamatot előmozdítsák. Szeretném azt is megemlíteni, hogy az EIR célja, hogy politikai figyelmet ébresszen. A tagállamok minden nap leveleket kapnak a bizottságtól, hogyha szerződést szektek. És a tanácsban pedig most a vitát le kell folytatni. Mi először stratégiai módon segítünk, nagyon egyszerű módon, fejezetről fejezetre, országról országra, és természetesen nem csak tagállami kérdésről van szó, az Európai Parlamentet is nagyon szorosan bevonjuk, a régiók bizottságát is bevonjuk, az EGSB-t, hiszen a végrehajtás hiányosságait nem csak technikai szinten kell kezelni. Mindenképpen politikai prioritásokra is szükségünk van, szisztematikus megközelítésre. Holnap fogunk tárgyalni a miniszterekkel. Milyen szerződés szegési esetek vannak? Tehát az EIR nem fogja a szerződés szegési eljárásokat helyettesíteni, nem. A válaszunk az, hogy nem. Foglalkoznunk kell a szerződés szegéssel, és természetesen csökkentenünk kevesebb, kevesebb szerződésszegésre van szükség, és az EIR viszont nem váltja le a szerződésszegési eljárásokat. De az Európai Uniós jog használatára hívja fel a figyelmet. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan lehet az igazságszolgáltatáshoz hozzáférni. A Környezetvédelmi Főigazgatóság az első hely, ahol be lehet jelenteni. Egy ezer eset van már előttünk. Az Európai Versenyügyi Igazgatóság után három, mi vagyunk a második, aki a legtöbb pénzt költött el, 300 millió eurót tavaly. És garantálnunk kell a jogesetek mellett, hogy az európai jogot végrehajtsák. Ez egy kiegészítő eszköz, hiszen lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy stratégiaibb eljárást alkalmazzanak, hogy politikai szinten is tudatosuljon bennük, hogy mik a problémák. Természetesen az Európai Bíróság is folytatja a munkát, és természetesen az ex ante feltételekkel is foglalkozunk a regionális alapok odaítélésekor. Van már egy első politikai eszmecsere a tanácsban, hogy említettem. Tehát néhány hete az országok képviselőivel már párbeszédet kezdeményeztünk, és a régió bizottságával pedig folytatjuk az együttműködést. Tehát nagyon erős média reakció is volt. Esetleg érdekli önöket, hogy óriási sajtóviszhangja volt a dolognak, tehát igazából nagyon ritkán van ekkora média visszhang, tehát a média nagyon odafigyel, hogy eh, hogyan teljesítenek a tagállamok. 250 ezren olvasták el az EIR ajánlásokat a Twitteren, több százezren követnek a Facebookon, és 40 ezeren látták már a rövid videónkat a Facebookon. És ez normális, hiszen az állampolgárok nagyon érdeklődnek, és az állampolgárok a bizottság számára egy nagyon fontos forrást jelentenek. Tehát 28 ország jelentésünk van, ez hozzáférhető természetesen, ezen kívül a parlamenttel együttműködve, és a tagállamokkal együttműködve próbáljuk megoldani a helyzetet. A következő lépések, említettem, holnap lesz a Környezetvédelmi Tanácsban egy megbeszélés, elkezdjük az ország párbeszédeket, és természetesen az Európai Parlamentnek kulcs szerepe van. A bírósággal együtt a parlament egy supranacionális szerv, nemzetek feletti szerv, ahol a, nem a nemzeti érdekeket képviselik, tehát önök, önök döntik el, hogy milyen szerepet szeretnének játszani. Tehát, hogy mondjuk saját kezdeményezésű jelentést, meghallgatást szerveznek, tehát a parlament dönt, de a bizottság feladata az, hogy teljes mértékben informálja a parlamentet és hogyha az eszközeink, az eszköztárunk nem tökéletes, akkor nyilván ezen javítani lehet menet közben. Az Európai Parlament szerepe tehát nagyon fontos a nemzeti parlamentekhez fűződő viszonyban is, hiszen számos környezetvédelmi jogalkotás nemzeti szintű törvénymódosításokat is jelent, és természetesen ezt a nemzeti parlamentekkel történő párbeszéd során lehet megemlíteni. A nemzeti parlament pedig az állampolgárok megválasztott szerve nemzeti szinten. Tehát a polgárokat állandóan informálni kell, és mi is megpróbáljuk a polgárok életét nap mint nap könnyebbé tenni. Tehát mindezeken a területeken nagyon fontos szerepe van a parlamentnek, és nagyon fontos itt Brüsszelben is, hogy állandóan beszéljünk a végrehajtásról. És ez az nemzetállamokban is fontos. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy hosszú volt. Uh, uh, Nagyon érdekes volt ez a prezentáció, úgyhogy még egyszer gratulálnék a kezdeményezésért, az ország jelentésekért. Néhányan kértek szót. Kérek mindenkit, hogy viszonylag röviden szólaljon föl, hogy a főigazgató majd reagálni tudjon a felvetett kérdésekre. Slovát úr az első. Igen, elnök asszony, hát az a gond, hogy amikor ilyen kényes problémák vannak, és akkor ilyen kevés időnk van, mindegy, én belevágok. Nagyon köszönöm a főigazgatónak, hogy itt van. Sajnálom, hogy csökkentették a személyzetét, nagyon jó emberek dolgoznak önnél. Kicsit régebb óta itt dolgozom már, és ismerem az ön jó terveit. Tudom, hogy minden, amit betervez, azt komolyan is gondol. De ha 20 év éghajlat politikát követően azt mondjuk, hogy egy három lépcsős rendszerre van szükség, amelyben ott van az elemzés, az együttműködés és a párbeszéd, akkor feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy mit tettünk az elmúlt 20 évben. egyik-másik tagállam biztos, hogy rossz eredményeket ért el mostanáig. Elnök asszony, én azt mondom, hogy annak ide amikor én voltam az elnök, azt javasoltam, hogy hívjuk meg a nagyköveteket, a rosszul teljesítők nagyköveteit. Mondják el azt, hogy hol is állnak. Elnök asszony meg fogja lepni az, hogy hány ország nem tartja be a szabályokat. A bizottság ártatlan ebben az ügyben, mert nincs elég munkatársa, mondják. Hát ez jó. Ha most megnézzük a flóra, a növényvilág, állatvilág, illetve az állatok élőhelyének a szabályait, ha megnézzük Franciaországban a vadkacsákat és Hollandiában, akkor láthatjuk, hogy teljesen másképp döntenek. Franciaország mindent tilt, még ránézni sem, savaz, sem szabad a kacsákra, Hollandiában pedig eh, kacsák eh, tucatjait lehet leölni egy éjszaka alatt, és ezzel eh, gazdákat teljesen a tönkszélre sodoltunk. Európai szabályok mentén zajlik ez? Megvizsgáltuk, ez csak részben igaz. Nem azt mondom, hogy mindent könnyebbé kell tenni, a lényeg az, hogy világosabb legyen minden, sokkal világosabb. Ha megnézzük a vízkeret irányelvet, én hazám is kullog ebben az ügyben. Ez azért van így, mert a német tartományok fantázia elképzeléseket dolgoznak ki, és ezeket a kormány nem tudja kifizetni. Nézzük például a műtrágya rendeltet. Abszolút katasztrófa ez is. A bizottság hol van? Már tíz évvel ezelőtt a bíróságra kellett volna mennie. Az európai szabályok, követelmények egyik-másik ponton mérséklendőek. A szövetségi kancellárunk azt mondja, hogy nagyobb mozgástérre van szükség, de aztán, ha azoknak sem tesznek eleget, akkor mindenképpen bíróságra kell vinni őket a, fő, a főigazgatónak mondom, hogy a tagállamok arrogánsak, az én saját környezetvédelmi minisztériumom is áltatja önöket. A végrehajtásnak kell szigorúbbnak lennie. Németországban naponta ha a hatalmas mennyiségben bocsátanak ki a levegőbe szennyező anyagokat, és ha ezt nem szabályozunk, akkor nagyon sok lesz majd a beteg ember. Főigazgató úr, én teljes mértékben támogatom Önt. Az üzenetet én meghallottam, de lehet, hogy senki nem fog nekem hinni. Lorenz úr, hát remélem azért a parlament fellépése majd megnyugtatja önt, a parlament támogatja a bizottsági kezdeményezést. Dali asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék megköszönni a főigazgatónak, hogy bemutatták ezt a tervet. A szocialista és demokrata frakcióként mi úgy gondoljuk, hogy gratulálni kell ehhez a kezdeményezéshez. A kollégánk, aki a hetedik környezeti program végrehajtása tekintetében előadó, dolgozik ezen a témán, dolgozik a jelentésen, és úgy gondolom, hogy mindennek kapcsolata van azzal a jelentéssel is. Nyomon követjük, szorosan nyomon követjük az összes eseményt ebben a témában. Elolvastuk az Európai Bizottság közleményét, amely meghatároz néhány fő problémát a környezetvédelmi jogalkotás és jogi eszközök tagállami végrehajtása tekintetében, és foglalkozik külön az egészségre való hatással is. A, fontos, hogy a bizottság meghatározza az úgynevezett fő okokat, a környezetvédelmi közös problémák mögött. Ezek között van például, hogy nem koordinálnak a tagállami hatóságok, illetve administratív hiányosságok jelentkeznek bizonyos tagállamokban, továbbá nincs olyan mechanizmus, amivel nyomon lehetne követni a végrehajtást. Ezek a témák szorosan egy, kapcsolódnak egymáshoz. Úgy gondolom, hogy jobban kell használni az európai alapokat, az európai finanszírozást, és talán ennek segítségével az intézményi problémákat meg lehetne oldani. Jobban részt kell, hogy vegyen az Európai Unió ezekben a témákban, de sokszor ez az adminisztratív szempontot még bonyolítja is tagállami szinten. Az egyik olyan szektor, ahol a bizottságnak több támogatást kellene adnia a tagállamoknak, főleg amikor fölmerül, hogy nem állnak rendelkezésre adatok, nem állnak rendelkezésre információk, és ez természetesen akadályt jelent, és megakadályozza a jogszabályok megfelelő végrehajtását. Ezen a területen a bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat, hogy javítani tudják a helyzetet. Például nincsenek információk, nincsenek adatok az ökoszisztémákra vonatkozóan. Érdekes azt megvizsgálni, hogy a bizottság hogyan tud bizonyos tagállami kezdeményezést értékelni olyan kezdeményezést, amely tök, amely tök tagállam is megtett. Hogyan tudja ezeket értékelni a bizottság? A bizottságnak természetesen fel kell mérnie, hogy ki lehetne alakítani egy standard, normalizált módszert, így tudná esetleg támogatni a tagállamokat, így föl lehetne számolni ezeket az információs, ismereti hiányosságokat, és, kicsi, és így akkor helyre lehetne állítani a teljesítés hiányát bizonyos tagállamok esetén politikai hiányosságokat is meg lehetne oldani ezzel. Fontos az ökoszisztémák erősítése, javítani kell a és pontosítani kell ezen ökoszisztémáknak a minőségét, teljesítését, és védeni kell ezeket. Továbbá szeretném azt is elmondani, hogy az európai támogatás hozzáadott értéket kell, hogy biztosítson. Valójában a bizottság részéről ez el is hangzik, a tagállamoknak jobban ki kell alakítaniuk a saját ökoszisztéma védelmi rendszerüket. Mi támogatjuk a jelentést, ugyanakkor fontos, hogy a polgárok is tudják, hogy léteznek hatékony mechanizmusok. Köszönöm, Gábrandi úr. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a főigazgatónak, hogy bemutatta ezt a környezeti hatástanulmányt. A Potosnék korábbi biztos 2009-ben beszámolt erről a témáról. A mandátum a kezdetén mondta, hogy ne váljatok, vagy ne várjanak túl sok új jogalkotás részemről, mert én arra fogok koncentrálni, hogy a végrehajtás legyen jó, mert ez a súlyos probléma. Nyolc év telt el, és még mindig ugyanaz a probléma. Nagyon nagy lemaradás, hiányosság a végrehajtás szintjén. Ha megnézem az adatokat, hát ez tényleg megdöbbentő szegési eljárások. 860, 886 ilyen eljárás van még mindig folyamatban. 2015 végén 40 bírósági ügy ebben a témában. Tehát a bírósági ítéletek ellenére is a tagállamok egyszerűen megtagadják az európai jogszabályok végrehajtását önöknek el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogyan teljesít a bizottság, illetve hogyan lépjünk tovább. Hogyha az alapeszközöket használjuk, a kötelezettség szegési eljárást, hát az egyetem nem működik. Úgyhogy üdvözlöm, nagyon is üdvözlöm az új megközelítést a bizottság részéről. Úgy gondolom ez egy jó megoldás, de meg kell, hogy mondjam, és örülök, hogy ezt a főigazgató is hangsúlyozta, hogy ez nem léphet a kötelezettségszegési eljárás helyébe, ez csak egy plusz eszköz. Optimista vagyok, remélem lesz ennek hatása, de az alapprobléma nem oldódik meg. A tagállamok szintjén hiányzik a szándék az európai környezeti jogszabályok végrehajtása. És ez a szándék hiánya egyszerűen azért van, mert nem politikai prioritás ezen tagállamok számára a környezetvédelem. Papíron egyetértenek a jogszabályokkal a tagállamok, de amikor a gyakorlatban is kellene valamit tenni, akkor azt mondják, hogy ez nehéz, vagy nincs hozzá elég pénzügyi eszközük, vagy bármi más. Szerintem ez a pozitív-negatív megközelítés, a dicséret és a szidalom megközelítése jó, de ezt is megfelelően ki kell fejleszteni. Néhány hónap ezelőtt megdöbbentem, amikor a levegő minőségi irányelvről beszéltünk, hogy a kötelezettségszegési eljárások eljutottak a bírósághoz, és a bíróságra mire jutott, elévültek, mert a bírósági tehát a kötelezettségek ugye 2001-esek volt, és 2007-re jutott el a bírósághoz, úgyhogy nem is igazán volt értelme folytatni a bírósági eljárás. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a bíróság elé visszük az ügyet, még az sem működik. Örülök annak, hogy a stratégiának része a tanács napirendjére is fölkerült, a holnapi tanácsülésen is szó lesz erről, de még magasabb szinten kell, hogy menjen. Tehát minden európai tanácsülésen. Ez kellene, hogy legyen az első napirendi pont. A probléma az, hogy van egy az intézményünk, a tanács, és az egyes tagállamok mindig elbújnak az intézmény mögé. Egyedi esettel soha nem tudunk foglalkozni, egyedi tagállami esettel, ezért valahogy foglalkozni kéne ezzel európai tanácsi szinten. Ez lenne a tanácsom. Ez lenne a javaslatom a bizottság számára, El, esetleg elnök asszony az ön számára is, hiszen mi szakbizottságként rá tudnánk venni a tanácsot, hogy foglalkozzon a kérdéssel Európai Tanácsi Ülésen. Köszönöm. Thank you very much. I have... Uh, Köszönöm szépen. Még négyen kértek szót. Kérnem szépen uh, mindenkit, hogy gyorsan válaszoljon, hogy a főigazgató is válaszolni tudjon. Jábor úr. Thank you very much. I try to be Köszönöm szépen, megpróbálom a lehető legrövidebbre fogni. Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy a végrehajtás nem újdonság, a tagállami és Európai Uniós szinten is odafigyelünk erre. Herbrandi úr említette a kezdeményezéseket, valamint Potocsnik biz, volt biztos ígéreteit. Szeretnék rámutatni arra, hogy a mandátum a végén Potocsnik biztos úr néhány jogalkotói kezdeményezést javasolt a környezetvédelmi vizsgálatokra vonatkozóan. Azért, és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozóan, azért, mert tudta, hogy az, hogy pusztán tagállamokkal tárgyalunk, nem tudja a közösségi jogok tényleges végrehajtását elérni. Éppen ezért szükség van valami erősebbre, ütösebbre, hogy a végrehajtást szorgalmazzuk, elérjük. A környezetvédelmi vizsgálatok, a hatóságok és az intézmények fontos kérdéseket jelentenek. A hatóságok a tagállamok hatáskörébe tartoznak, de a hatékony intézmények nélkül alig ha lehet az európai környezetvédelmi jogszabályokat végrehajtani. A másik kérdés az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az NGO-k és állampolgárok feladata, hiszen ők a watchdogok ebben, rájuk szükség van. Végezetül szeretném még azt is elmondani, hogy nagyon jó látni ezt a három lépcsős megközelítést, amikor kényszerítjük a tagállamot a végrehajtásra, de nagyon fontos a follow-up is, mert még a bírósági perek nagy számával és a kötelezettség szegési eljárásokkal sem lehet a jó végrehajtást kikényszeríteni, tehát a beszélgetés nem elegendő, hatékony eszközökre van szükségünk, hogy betartassuk a jogszabályok végrehajtását. Köszönöm szépen, Rostát asszony. Köszönöm, elnök asszony. Próbálok gyorsan, röviden fogalmazni. Többféle nehézség lép föl tagállami szinten. Franciaországot illetően mi egy picit talán jobban teljesítünk a biodiversifikáció és a 2000-es Natura hálózat területén, valamint a levegőminőség területén is, de azért a levegőminőség problémás a nagyvárosokban állunk is, de olyan területeken is, amelyek a természetes területek, de tudjuk, hogy sajnálatos módon Nincsenek határok, tényleg nincsenek határok a levegő esetében, és nagyon magas légszennyezési értékek következtek be az utóbbi időkben. Egyrészt a időjárás sajnálatos módon az egyik ok, de az is egy ok, hogy a szennyezés szomszédos országokból érkezik, például Németországból, és ezért valóban szükséges, hogy legyen koordináció a tagállamok között a levegőminőség témájában. Szeretném tudni, hogy milyen ösztönzőket lehet kialakítani ebben a témában. A szegési eljárás az egy eszköz, de ösztönözni kellene a tagállamokat. Esetleg kísérni, támogatnak kéne a tagállamokat, hogy tegyenek valamit, például válságidőszak, ugye pénzügyi válságidőszakban sokszor a tagállamok nem teljesítenek megfelelően. Mit lehet tenni, mit javasolhat az Európai Bizottság azért, hogy támogatni tudják a tagállamokat, és így javítani lehessen a levegőminőséget. Köszönöm szépen, Sérpék asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a főigazgatónak is, amit elmondott. Fontos ez a téma. Nagyon fontos az, hogy a régió bizottsága véleményét ki meghallgassuk, hiszen ők a tagállamokban az emberekhez közel dolgoznak, és pontosan Európából kell a hangokat figyelembe vennünk. Sokkal dolgozunk mi számokkal, és nem a realitást veszük figyelembe. Ha most az élőhely irányelvet vesszük, például nálunk a az én régiómban nehézségük van ezzel az ezzel az irányelvel, és nehezen tudom megmagyarázni nekik azt, hogy miért van nekünk egy ilyen irányelvünk. És ott van a nitrát irányelv is. A gazdák, nagyon sok gazda arra kényszerül, hogy elmenjen más területekre, ha ö, például marhákat ö, tenyészt. Nagyon fontosak a számok, a mérés. Ha megnézem azt, hogy a gazdaságok maguk milyen méréseket végeznek, akkor azt látom, és itt a holland kollégáimnak is mondom, hogy a szabályok nem működnek. A főigazgató úrnak mondom, hogy nem csak a környezetről van szó, persze víz, levegő, talaj, de arról is, hogy a szabályokat kiigazítsuk, hogy bizalmat épp, ö, támaszunk az emberekben, mert ha nem, akkor nézzük meg, hogy mi lesz az, mint Angliában, és akkor majd ott kulogunk mi is. Petucsini asszony az utolsó. Köszönöm elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a ebben a témában végzett munkáért. Tudjuk, hogy néhány tagállam javította a környezeti minőségét. Még mindig nagyon súlyos, rossz hulladékkezelő gyakorlatok léteznek, vízkezelési és leveg, légkezelési eszk- helyzetek. Ezek súlyos hiányosságai a környezeti jogalkotás végrehajtásának, és ennek természetesen a hatása van az állampolgárok egészségére, Egyetértek azzal, amit Brandi kolléga mond. Valami nem működött a kötelezettségszegési eljárások eszközénél. Utanék egy botrányra Dél-Olaszországban, arra a területre utalok, ahonnan én jövök. Tudományosan bebizonyították, hogy kapcsolat van az anomál többféle rákbetegség magas szintű jelenléte és főleg gyerekeket érintő betegségekről van szó, illetve az illegális hulladéklerakók között. Nagyon-nagyon messze vagyunk az elvi körfogás gazdaság koncepciójától. Az utak mentén a szabad ég alatt elégetik a hulladékot. Bármilyen sokféle hulladékről van szó, veszélyes hulladékokról is, amelyek önmagukban még az elégetés előtt is veszélyesek, hát gondolják el utána. Ha nem égetik el ezeket, akkor beássák a földbe, a megművel területek földjébe közvetlenül, vagy azoknak a közelébe. Ez szennyezi a talajvizet, és hatalmas kárt okoz a mezőgazdaságnak is helyben. Személy szerint nem, emlé- nem is emlékszem, hogy hány parlamenti kérdést tettem föl, hány felszóláson említettem ezt, hányszor szólítottam fel a bizottságot, hogy történjen valami, és semmi nem történt. A bizottság most azt mondja, elmondja, hogy milyen javaslatai, ajánlásai vannak az egyes tagállamoknak de amikor egy nemzeti kormány nem old meg évek óta, ugye több évről van szó, nem old meg egy problémát a regionális kormányzás, nem tesz semmit a talajjavítás érdekében, pedig finanszírozást kap az Európai Uniótól is. A helyi hatóságok nem avatkoznak be. Akkor kérdésem az, hogy ha a bizottságnak ebben nincs szerepe, akkor kinek kell lépnie? Nehogy azt mondják, hogy a kötelezettség eljárási, kötelezettségszegési eljárás a megoldás, ez nem működik, a polgárok fizetik ezt, tehát nem elég, hogy az egészségük is sérül, még ők fizetik a kötelezettségszegési eljárás miatt kiszabott büntetést is. Ez nem működik mondják meg önök, hogy mit kérnek önöktől a tagállamok. Olaszország rugalmasságot kér, mindig rugalmasságot kér. Önök a rugalmasságot ezeknek a problémáknak a megoldásához kötik, ha megoldást akarnak. Rugalmasságot kérnek? Nem, nincs rugalmasság mindaddig, amíg ezt a problémát meg nem oldották. Ennyi. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen az összes felszólalónknak, és most főigazgató úrnak adok szót. Kérem szépen reagáljon. Köszönöm szépen a tartalmas felszólalásokat. A vitából is kiderült véleményem szerint, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy az európai környezetvédelmi szakpolitika nagyon fontos, a szabályok nagyon fontosak, létfontosságúak, az állampolgáraink életminősége szempontjából, de mint ahogy Gerbrandi úr is elmondta, van valami, ami nem működik. Ha ő, ő ha 385 jogsértésünk van, és figyelme veszük az egyéb ügyeket, akkor ezzel ügyünk van összesen. A bizottságon belül ez a legnagyobb számokat felmutató terület. De miért van ez így? Miért van ennyi jogsértés? És miért ennyire szegényes a végrehajtás? Hát én úgy gondolom, hogy most most nem is a jogi megközelítést vizsgáljuk, inkább az okokat vizsgáljuk. A jogi megközelítés az továbbra is változatlan, hiszen a szabályokat alkalmazni kell, nem lazíthatunk a szabályokon. De meg kell néznünk részletesebben, hogy melyek a kiváltó okok, melyek a problémák. A politikai hajlandóság a, a, a probléma? Hát akkor az Európai Tanács elé kell vinni az ügyet, akkor az Európai Tanácsnak kell ezzel foglalkoznia. Van egy szemeszter folyamat, és ezen belül az összes ilyesfajta kérdést megbeszélik. Mi az EIR-en, keresztül kapcsolódunk a szemeszterbe. A környezetvédelmi minisztériumok első alkalommal beszélik ezt meg, így ilyen formában még soha nem beszéltek erről. Stratégiai vita erről még nem volt, mert korábban a 28 tagállam nem kapta meg külön-külön a jelentését, amely feltünteti azt, hogy ki hol tart. Ilyen átfogó, érthető, jól olvasható módon, amely ez az anya kimondja, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hol nem működik. Az egyes fejezetek kimondják, hogy annak az országnak mit kell tennie. Hát természetesen bizottságnak folytatnia kell a jogsértési eljárásokat, és itt a végén fogom kezdeni, Petucsini asszony. Kampaniában a hulladégazdálkodás azt mondta, hogy nem tett semmit. 120 ezer eurót fizet Olaszország naponta. Azért, mert kétszer mentünk már emiatt, az ügy miatt a bíróságra. Ez megoldja vajon a problémát? Hát nem. Nem. De mindaddig, amíg meg nem találjuk a megoldást, addig is eleget kell tenniük a szabályoknak. Mi most egy új menedzsment terven, gazdálkodási terven dolgozunk Olaszországgal. Ha megoldja a problémákat, akkor abba hagyjuk a jogsértési eljárás, de még nem tartunk ott. Viszont a jogot alkalmazni kell, és mi nekünk a jogi eszközénket kell használni, a hadseregünk nincs. Ha egy ország nem tesz eleget a kötelezettségeinek, akkor hivatalos értesítést küldünk, véleményt elmegyünk a bíróságra, és ha a bíróság ítélet nem megfelelő, akkor még egyszer elmegyünk a bíróságra. Ezek a szabályok. Tartanunk kell magunkat a szabályokhoz. De ha a szabályok nem hozzák meg a kívánt eredményt, másfajta eszközöket kell megvizsgálnunk, más eszközökhöz kell folyamatnunk, ezért is van itt az EIR semmiféle veszíteni valónk nincs, a szabályokat alkalmazzuk, közben begyűjtjük a, továbbra is a bírságokat, és közben egy stratégiai megközelítésen gondolkozunk, megnézzük, hogy miért következett be a jogsértés. Florenc úr beszélt a ö, hajlandosságról, jó szándékról. Hát itt többről van ennél szó, mert egy olyan eszközt szeretnénk, amely működik is és meg kell vizsgálnunk a jogszabályokat is. Vajon a probléma a jogszabályokban gyökeredzik, abban, hogy a derogációk nincsenek világosan megfogalmazva? A föderális felépítés egy, a probléma egy államban? Említették a nitrátokat is. Nos, hat tagállamunk van jogsértési eljárásban, kötelezettségszegési eljárásban, és a Natura 200 kapcsán említették például a vadlibákat, a libákat. Hát itt is szükség van a rugalmasságra, de a részleteket még meg kell vizsgálnunk. Ezért először egy elemzést készítünk, beszélünk a tagállammal, és utána következik az együttműködés, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy hogyan tovább. de asszony az EIR-t üdvözölte, és elmondta, hogy a, örül annak, hogy a, a kiváltó okokra összpontosítunk. Megkérdezte, hogy miért nem fedjük le az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Hát mi a közösségi vívmányokat veszük figyelembe, és ezen a területen közösségi szabályaink nincsenek, de a bevált gyakorlatok ezen a területen hasznosak lehetnek majd a párbeszédben. Gerbrandi úr, amellett, hogy rámutatott a jogsértések súlyosságára, rátapintott a lényegre is, és arra is, hogy hiányzik a politikai prioritás felítás. Említett, hogy menjünk az Európai Tanácshoz. Meglátjuk, hogy holnap a Környezetvédelmi Tanácsban hogyan zajlanak a tárgyalások. De én úgy gondolom, hogy a stratégiai párbeszédet az országokkal le kell bonyolítanunk megfelelő politikai szinten említette a jogi eljárások korlátozását is. Beszéltek az elavult adatokról, és arról, hogy akkor a munkát előről kell kezdeni. Hát van egy megközelítésünk, de várjuk az április 5 én nagyon fontos bírósági ítéletet. Hét esetben a tagállamok már most is bírságot fizetnek ha sikerül az új megközelítést a bíróságnak jóváhagynia, akkor majd eljárunk. Mi nem csak jogi eljárásban fogunk eljárni, hiszen a végrehajtás jobb módját kell beazonosítanunk. Jábor úrnak pedig abszolút igaza van. Nem csak a jogsértésről van itt szó, és az EIR-ről környezetvédelmi vizsgálatok, valamint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés is nagyon fontos részek. És ennek kapcsán két kezdeményezést jelentenék be. Az egyik a keresztirány megfelelés biztosításával kapcsolatos, remélhetőleg március vége előtt el tudjuk majd fogadni ezt. És a másik pedig egy igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szóló közlemény. Ezt majd közreadjuk, és az állampolgárokat fogjuk tájékoztatni arról, hogy a számukra problémás területekben hogyan férhetnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz. A parlament jóvágyását kérem ez ügyben, mert ez nagyon-nagyon fontos a végrehajtás szempontjából. Grosztet asszony. Grosztet asszony Franciaország problémát említette a biodiversifikáció és a levegőminőség témájában a Franciaország számára készült jelentésben szerepelnek ezek a kérdések. Nagyon pontos kérdést tett fel, hogy hogyan lehet összehasonlítani a levegőminőség kérdést, illetve megoldani, hiszen a probléma határon átnyúló. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy pontosan az EIR eszköz biztosítja a lehetőséget a párbeszédet az országgal. A jó gyakorlatokat lehet megbeszélni az országokkal, milyen intézkedéseket hoznak az egyes városokban az egyes országok, amelyeknek pozitív a hatása. De tovább is lépnék. Én most meg is kezdjük már, Írország esetében konkrétan, a helyi hatóságokkal párbeszédet alakítunk ki, Air Quality Forumot állítunk föl. Ez azt jelenti, hogy összeülünk a felelős hatóságokkal, intézményekkel, az érdekelt felekkel, megbeszéljük a lehetőségeket, lehet fiskális megoldás, lehet közlekedési korlátozás, lehet szabályozási intézkedés, amit be lehet vezetni. Úgy gondolom, ez fontos lehet, mert első alkalommal nyitja meg ezt a párbeszédet az új eszköz, a jó gyakorlatok cseréjét, és számítok rá, illetve remélem, hogy jó megoldásokat fog hozni. Sajda Perik asszony említette a Natura irányelv kérdését, és ugye ez miért egy szégyen Európa szempontjából. Egyszerűen az emberek sokszor nem értik, hogy ez Európából jön, és évek óta, vagy generációk óta csináltunk valamit, és most már nem tehetjük meg. Szerintem erőfeszítést kell tenni a magyarázat és a nevelés érdekében. Vannak olyan területek, ahol tavaszi vadászatra egyszerűen nincs lehetőség. Tudom, hogy nem erre utalt, de csak elmondanám, hogy milyen esetekkel találkozunk. A Nature Action Plan, a párbeszéd a helyi hatóságokkal, fellépés helyben lehetővé teszik, hogy jobban elmagyarázzuk ezeket a témákat. Brüsszelben nem akarjuk túlszabályozni ezeket a kérdéseket, sőt úgy gondoljuk, hogy nemzeti, régiós, helyi szinten lehet legjobban kezelni ezeket a kérdéseket. De ha az országok fele, vagy a területek felé nincs még csak egy kezelési terv sem, van rugalmasság, de hát a végrehajtásra szükség van, kommunikációs erőfeszítéseket kell tenni. Nitrát irányelve kapcsolatban Hollandiának derogációja van, és most pedig a kap reformban soron, de nagyon súlyos problémák léteznek, nem csak Hollandiában, más esetben is, hiszen a talajt károsítják a talajavító anyagok, és ez problémás, nagyon komoly a helyzet, tehát nem csak az irányelv megsértéséről van szó, hanem azok az országok, amelyek derogációt kaptak, a derogációt is megsértik, és itt már bíróság előtt vagyunk, hat tagállammal monitorozzuk a derogációkat, és ha nem tartják tiszteletben a derogációkat, tovább kell lépnünk, hiszen borzasztó a kockázat, hogyha a talajba talajt minőségét romjuk, azzal minden bomlik. Szerintem itt nincs tárgyalási lehetőség. A szabályokat alkalmazni kell, súlyosak ezek a károk. Megpróbálunk az országokkal együtt dolgozni. Még egy témát említenék, működnek a kötelezettségszegési eljárások, néha lassabban, néha gyorsabban. Franciaország pont az eljárás miatt megoldotta a ö, egy bizonyos problémát. Olaszországban is hasonló módon 50%-os előrelépés történt egy bizonyos esetben a múlt évben, úgyhogy tovább folytatjuk a kötelezettségszegési eljárásokat. A répa és a bot párjából. Mind a kettőre szükség van, politikusabb szintre visszük a témákat, együtt dolgozunk az országgal, hogy tudjuk őket támogatni, az érdekelt felekkel együtt dolgozunk, azért, hogy a végrehajtás területén jobb eredményeket érjünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégáknak az eszmecserét, és most a utolsó napirendi pontra térünk rá. Nincs túl sok időnk, de azért még 10 percben, még 10 percig kapunk tolmácsolást. unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeiről fogunk beszélni. Európai Beruházási Banki Garancia ebben a témában. Patricello úr készíti a véleményt, úgyhogy már is megadom neki a szót. Kedves kollégák, szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak. Kiváló a bizottsági javaslat, és illik az ambiciózus általános tervbe az Európai Beruházási Bank migrációval kapcsolatos külső garancia kérdéseihez. Ahogy lehet tudni, az EBB a közösségi határokon belül és kívül is föllép. Több kezdeményezése van, pénzügyi kezdeményezése, kölcsön, garancia, tanácsadás hosszú távon, melyek célja az Európai Uniós célok elérésének ösztönzése. A támogatott finanszírozás témájában az EBB egyre nagyobb szerepet kap, azért, hogy a klímacélok a prioritások középpontjába kerüljenek, így járul hozzá ahhoz, hogy Európa példaértékű módon lépjen fel, és vezető szerepet játszon a világ szintjén a klímaváltozás elleni harcban. Az általam kidolgozott javaslat figyelembe veszi az EBB által eddig tett erőfeszítéseket, azért, hogy a politikai környezeti új EU-s célokat a saját pénzügyi céljaiba beillesse. Azok a módosító indítványok, amelyeket kidolgoztam, elsősorban a bizottsági szöveg javítását szolgálják, azt, hogy megerősítsük az EBB klímaval kapcsolatos vállalásait. Ez egy rendkívül fontos eszköz, egy komplex horizontális stratégia területén. Ez az összes banki tevékenységre vonatkozik, és hozzájárul határozott módon az újfajta gazdaságra való átálláshoz, aminek a lényege az alacsony széndiokszid kibocsátás. A célok még ambiciózusabbak lehetnek a Párizsi klíma megállapodásnak következő, következményeként. A következő években az EBB beavatkozásait a Párizsi megállapodás elveikkel, hogy meghatározzák. Meg kell erősíteni a transversális jellegét a klímacéloknak, és az összes EBB finanszírozás részévé kell tenni. Fokozni kell a klíma területén történő beavatkozásokat. 25%-ot kell, hogy elérjen ez az EBB tekintetében 2020-ra. Ezek a javaslataim. Biztos vagyok abban, hogy a mai eszmecserének köszönhetően, valamint a kollégák által holnapig benyújtott módosító indítványoknak köszönhetően március végére szavazni tudunk egy olyan véleményről, amivel mindenki egyetért, és ami ambiciózus és fontos információkat fog tartalmazni a felelős bizottság, a Költségvetési Szakbizottság számára. Köszönöm szépen, árnyék előadók, Kaputó úrral kezdjük. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Patriciello kollégának a munkáért. Úgy gondolom, hogy a párizsi megállapodásra és a klímaváltozási kihívásokra való utalás szükséges, hasznos. Az a javaslat, hogy a EBB kölcs, kölcsönökkel, hitelekkel kapcsolatos garanciájának a tevéken, területét kibővítjük kibővítjük. Ez egy támogatott, támogatandó cél, hiszen ennek is a távolabbi célja a migráció nyomás csökkentése. Korábban nem látott válsághelyzetet éltünk és élünk át az utóbbi időkben a menekültek témájában. Minden erőfeszítésre szükség van az Európai Unió szintjén azért, hogy a jelenséggel kapcsolatos problémák megoldásához hozzájárjunk. A klímaváltozás elleni harc, a természeti katasztrófák, az elsivatagosodás is olyan problémák, amelyek a migráció fő okává válhatnak nagyon rövid határidővel. Maximális szinten kell biztosítani a külső finanszírozási hitelezési lehetőséget az EBB számára, továbbá az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési céljait is szolgálnunk kell ezzel. E- egy dolog van csak Patricello úr szövegében, amivel nem értek egyet. A bizottság a klíma szektorra nagyobb beruházási eszközöket kíván biztosítani, 25-ről 35%-ra emelve az arányt 2020-ra. A kolléga által javasolt módosító indítvány túl nagy diszkrecionális lehetőséget biztosít az EBB számára, és így lehetővé teszi, hogy a bizottság tényleges célját ne valósítsák meg. Gyakorlatilag 25 szinten, százalékos szinten tudják tartani ezt az arányt. A bizottság így ö, ö, részben másra delegálja a környezeti politikákkal kapcsolatos döntéseket. A módosító indítványaim ezt a témát fogják célozni, és a klímaváltozásra fogok foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most uh, eh, ettem ki, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió most uh, külső beruházási célokat támogat, és ez egy eh, központi cél. És uh, igazából uh, a migrációs áramlatok már nem kontrollálhatók. Azonban eh, nagyon fontos az, hogy az emberek pénzhez jussanak, munkához jussanak, és jobb élet lehetőségeik legyenek. Éppen azért, mert eh, ezért jöttek, tehát hogy eh, lehetséges legyen számukra normális élet. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a klímaváltozás áll a migrációs folyamatok háttere mögött. Nagy nagy mértékben, sőt, elég gyakran ez az ok. Hiszen nagy a szárazság, nagyon nagy a forróság, az emberek elvesztik a lehetőségeiket, és igazából elhagyják az otthonukat, és elhagyják a munkájukat, mert egyszerűen nem tudnak megélni. És most éppen ezért a támogatásról beszélünk, és az Európai Beruházási Bank kapacitásának a növeléséről. És abban a tekintetben, hogy az Európai Unió határán kívül ruházzunk be pénzt. Az Európai Beruházási Bank azt a célt helyezte maga elé, hogy az Európai Unió bizonyos külső tevékenységét támogatja, és 35 százalék pedig olyan projektok, projektekre megy, amely a klímaváltozás kézben tartására összpontosít. Tehát ez a cél, amiben megállapodtak. Tehát nekünk meg itt a garancia alapokról kell beszélnünk, és pedig úgy, hogy ez a 35 százalék ne legyen kevesebb. Hiszen, hogyha el akarjuk érni a céljainkat, akkor nem mehetünk a 35 százalék alá. Az ENVI szakbizottság véleményében arra kell koncentrálnunk, hogy a milyen környezetvédelmi, milyen klíma hatások vannak, azonban egy dolog mindenek előtt fontos, és a Költségvetési Bizottság előadója pedig azt szerette volna, hogy itt több forrást juttassanak Latin Amerikába. Amikor a forrásokat odadjuk, gondoskodni kell arról is, hogy olyan területekre összpontosítsunk, ahonnan tényleg megfelelő eredményeket várunk, és ahol tényleg megéri, és ahol javíthatunk valamit a helyzeten. És nagyon fontos az, az, hogy figyeljünk arra, hogy ne szórjuk szét a pénzt itt a világba csak úgy, hanem hogy olyan területekre vigyük, ahol tudnak vele mit kezdeni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Dornáló asszony, nem? Konecsná asszony. Köszönöm, paní Köszönöm szépen, elnök asszony. Én köszönöm az előadónak is a munkáját. Azzal kezdem a felszólalásomat, hogy tartsa fent az Európai Beruházási Bank a projektfinanszírozást, amennyire lehetsé, lehetővé teszi a mandátuma ezt. És nagyon fontos az, hogy növeljük a beruházási kapacitásokat 30%-ra. Én még magasabb számra is gondolok, tehát nem vagyok túlságosan boldog, hogy a módosítók ilyen irányba is szólnak. De nagyon fontos számunkra, és nagyon fontos az országok számára, hogy olyan intézkedések legyenek, amelyek az ENSZ és a Párizsi Egyezmény céljainak megfelelnek. Tehát ez egy alapvető dolog. Azonban, tehát nem csak a klímaváltozás elleni fellépésről van szó, hanem arról is, hogy milyen viszonyok között élnek az emberek különböző országokban a klímaváltozásnak haszon, köszönhetően. És hogy lássuk a migráns válság kirobbantó okait is. Itt hát igazából nagyon fontos, hogy a civilizációnk is is megmaradjon. Tehát eh, ennek érdekében dolgozunk, és ezt úgy látjuk, hogy eh, figyeljünk oda például a pálmaolaj felhasználására. És nagyon fontos az, hogy tiszta energiába ruházzunk be, tiszta vízbe, tiszta levegőbe, fenntartható célokért, és az emberhez méltó munkahelyekre. Tehát ezek a célkitűzések vezessenek minket. Tehát nem vagyunk egy elszigetelt sziget. És bármi, amit teszünk, ellenünk fordulhat. Köszönöm. Most Ornán asszony. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. A Költségvetési Szakbizottság számára készítjük a véleményt. A migráns, a menekült válság, tudom, hogy mindenki számára azt jelenti, hogy nagy levő akar lenni, de azért legyünk felelősek is. A befektetési terv keretében, hogyha jó a megvalósítás, kezelni lehet a forrásnál a migrációt, és el lehet kerülni, hogy több ezer ember meghajjon a földközi tengerben, és az Európába érkező migránsok száma csökkenti lehessen. Migránsválságról beszélnék én inkább, és nem menekült válságról, hiszen a menekültek igazából háborúból menekülnek, vagy zaklatás elől menekülnek, vagy gazdasági okokból menekülnek, de ennek ellenére persze nem szabad szem elől veszenünk a menekültek kérdését. Franciaország nagyban nettó befizető ezen programok tekintetében is az EU költségvetésbe. Ezért szeretném, hogyha konkrét eredményeket felmutatnánk a meglévő programok tekintetében is, a helyet, hogy korlátlanul emeljük állandóan ezeket a lehetőségeket, és így a programokat alakítunk ki az EBB hozzájárulások külföldi beruházáshoz, plusz finanszírozás biztosít magánszektorban működő kedvezményezetek számára is. A, ösztönözni kell a befektetést általában is az érdekelt országokban, valamint harcolni kell a migráció fő okai ellen. A magánszektor tekintetében, hogyha két éves finanszírozás eltetével fel lehet mérni azt, hogy nem lehet drasztikusan csökkenteni az egyes országból a migránsok indulását, akkor azt javaslom, hogy a magánszektornak biztosított kölcsön leújítsák meg, hogyha nem teljesülnek a célok. Az EBB indikátorokat kell, hogy kidolgozzon azért, hogy az állami és a magánszektorban végrehajtott beruházások migrációs eredményeit értékelni lehessen. A származási országok esetében és az egyes zónák esetében egyértelműen szerepelnie kellene ezeknek az indikátoroknak. A Párizsi megállapodás szellemében a 25 35%-ra való emelése az EBB klímával kapcsolatos befektetései tekintetében szerintem lehetséges, de természetesen a migráns válság aspektusait is figyelembe kell venni, és koncentrálni kell a migráns válság alapvető és okaira. Fejezem be? Jó, befejezem. Azt javasolnám, hogy Törökország, mint jelölt ország, és egyébként pedig megállapodás költ az Európai Unióval, és egyébként Koszovó a másik olyan ország, amit említenék, amelyeket el kellene ismernünk. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adunk szót Weinberg úr. Köszönjük szépen, köszönjük az előadónak is a tervezetet, ami az egyes módosítót illeti ezzel kapcsolatban semmiféle gondunk nincs, nem gond, hogy a Párizsi megállapodást kifejezetten meg is említsük az anyagban, és a 2030-as menetrendet. Ami a kettes módosítót illeti, a 25%-ot, nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a 25% a minimum az EIB művelet kapcsán. Ez a jelenlegi mandátumban így van. A 35% 2020-ra lesz cél minden EIB tevékenység esetében, unión kívüli tevékenység esetében, és nem csak a külső hitelzés mandátuma alatt. A hármas módosító teljesen elfogadható a bizottság számára. Negyedik módosító. Ez az éghajlatváltozási célok tekintetében minden standardben, eljárásban megjelenne. Ilyen értelemben az EIB munkamódszereire vonatkozóan a bizottságnak először is az EIB-vel kell beszélnie, megbeszélnie ezt a konkrét módosítást. Köszönöm. Pátricsena úr. Mm, Nagyra értekelem a kollégák javaslatait, illetve a bizottság hozzáfállását. Más mondani való most nincs holnap megnézzük a módosító indítványokat, és dolgozunk. Köszönöm mindenkinek mindent. Köszönöm szépen. Módosítok benyújtásának a határideje március 1 -e 12 óra, déli 12 óra. Ezzel a mai munkát lezártuk. Holnap reggel 10-kor találkozunk. Köszönöm szépen.